A tagokra várunk, hogy megérkezzenek, de most már nem várunk tovább, hiszen 9 óra múlt 6 perccel. Jó reggelt kívánok! Nézzük a koordinátorok határozatait. Először is napirend, januári napiránt elfogadták, ami pedig a véleményeket illeti. A szakpolitikai tanácsadókat kérem szépen, hogy egy kicsit csendesebben beszélgessenek ott a jobb sarokban. Ami a véleményeket illeti Valensa urat a néppártból kineveztük az ICI rendeletre, és az uniós jog alkalmazásának a megfigyelésére, valamint az uniós eredménytáblára vonatkozó véleménnyel kapcsolatban elhatároztuk, elhalasztottuk a határozathozatalt. Az 599-es petíciót jóvá hagyták, az azt követő petíciót pedig elhalasztották, ha jól tudom, az összes többit a kompromisszumos javaslatnak megfelelően elfogadták a németországi találkozót ebben a tényfeltáró misszióban megbeszéltük. Kettő teljes tagot és kettő pottagot még felvennénk ebbe a misszióba, de november 31 előtt kell erről nyilatkozniuk. Ami a gyerek jóléti anyag fordítását illeti, francia és angol nyelven nem fordítjuk le, angol nyelven már van, megvan a szöveg maga. Yeah, I told French and German. Én francia-angolt mondtam, mondja az elnök. Okay, French and German. And... Tehát francia és angol nyelven lesz anyag. Uh, francia és német nyelven lesz. Ami a projekteket illeti, november 27-én reggel 10-ig lehet benyújtani a javaslatokat. A fákjával kapcsolatos, kapcsolatos follow-up a 1088-as petíció témájában a szakpolitikai, a C szakpolitikai osztálytól kérünk véleményt, és várjuk, hogy a bizottság január közepéig válaszoljon nekünk, időközben pedig a koordinátorok politikai szintű döntést fontolgatnak a január-februári ülésekre. Emellett úgy döntöttünk, hogy röviden fogadjuk a marokkói parlament képviselőit. Nem lesz ez eszmecsere, csak egy udvariassági látogatás. Emellett úgy döntöttük, hogy a részenkénti szavazással kapcsolatos döntés a szavazás előtt két nappal délig lehet benyújtani az ezzel kapcsolatos javaslatokat, és ennyi. Everything has happened. That was a beautiful piece of music. Hát ez csodálatos zene. Azt mondták nekem, hogy a ö, petíciós felek még nincsenek itt, ö, még várjuk, hogy megérkezzenek. Do we do? Mit tegyünk? Yeah. So where did the music come from? Was it... Honnan jött a zene? Valakinek a telefonjáról? Wow, but let's enjoy the music meanwhile. Hát akkor élvezzük addig a zenét. je pense que c'est pas le... Én úgy gondolom, hogy nem zenéről van szó, hanem egy olyan film aláfestő zenéje, amelyet majd ugye a Márdieváli francia petíció benyújtója fog nekünk levetíteni. So, thank you very much for being... Köszönöm szépen, hogy ilyen korán ide fáradtak. És akkor nézzük a 14-es pontot. 0037 per 2005-ös számú petíció, ha egyetértenek vele, akkor ezt fogjuk megbeszélni, mert ha jól látom, a bizottság képviselője is itt van, ugye? Nagyszerű, akkor próbáljuk meg gyakorlatilag kihasználni a rendelkezésre álló időt. 37-es számú petíció, Orléans városa körül létesülő autópálya körgyűrűről Jean-Marie Salomon van itt, és lehet, hogy az ő tanácsadója is itt van, úgyhogy én azonnal meg is adom nekik a szót, tessék. Il y a un film. Oké. Okay. Ah, lesz egy film is, amit levetítenek, rendben, mondja az elnök asszony. Akkor most először nézzük meg a filmet.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 Maybe I should just... Rendben van. Megragadnám a pillanatot, hogy elmagyarázzam, hogy azok a spanyol tagok, akik az előző napi rendi pontról érkeztek, hmm, nagyon fognak haragudni. Annak érdekében, hogy ne vesztegessük az időt, lépünk tovább. Yeah. Yeah. But so, Now, let me turn to... És akkor most Jean-Marie Salomonhoz és Terry Solerhez fordulok. Két percet adok önöknek. Azt szeretnék esetleg elmagyarázni a témát. Mesdames et messieurs les parlementaires. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! 220 takom nevében Márdievel Egyesület részéről, melynek elnöke vagyok. Köszönöm, hogy itt lehetek. Szoler úr, az Egyesületem tagja, valamint a megyei közgyűlés, Loare megyei közgyűlés tagja mellettem áll. A Loare megye Párizs déli részén fekszik, és az európai vadvíztest legnagyobbja a Loire. Zsárzsónál létezik Orleántól három kilométer egy híd, és a a közgyűlés úgy döntött évek óta, hogy egy banális 600 méteres hidat kíván felépíteni. A legszebb középloári szakaszt tenni ezt tönkre, hiszen az UNESCO világörökségének része ez a terület, különös védelmi terület, különös természetmegőrzési terület a Natura 2000 alapján. Az önök 2008. szeptember 23-ai állásfoglalása ellenére, mely a potenciális sértését jelezte mind az élőhely, mind a madár irányelveknek, mégis tavaly a Loári prefektus közhasznú nyilatkozatot tett közzé. Egyetlen követelményének sem felel pedig meg ezen projekt és új infrastruktúra a 9243-as irányelv 6-os cikkének fajvédettség állapotát, fajok élő világ állapotát tönkretenni, és kényszerítő közérdek, jelentős közérdek nincs olyan, amely szükségesé tenni ezen új infrastruktúrát. Az új híd, a karsztikus altalajzat igen érzékeny talajára épülne magában a Loire folyóba beágyazódva rendkívüli biodiverzitásnak ad otthont e terület, 150 különböző vadmadár, 30 szitakötő, 9 különböző denevérfaj él ott, 74 védett állat és növényfaj él ott, amelyek az madár irányelv első mellékletében is szerepelnek. Ezzel a zöld úttal szándékosan tennék tönkre, vagy zavarnák meg ezen védett állatokat semmilyen valós olyan kényszerítő ok, közérdekű ok nem létezik, amelynek érdekében a szaporodó és pihenő helyét a madaraknak, állatoknak tönkre kellene tenni. A projekt megrendelője azt mondja, hogy itt komoly olyan zajártalmak vannak, amelyeket ki lehetne kerülni az új infrastruktúrával pedig több autó, több kamion, több lefutott kilométer, több légszennyezés, több zajártalom merülne föl, hogyha ezen kényelmes körgyűrűt megépítenék és a hidat végül is semmilyen alternatív megoldást nem terveztek, nem tanulmányoztak. Például a híd, két hídfőjénél lehetne átalakítani az utakat, megvizsgálni, hogy kerékpáros utat hogyan lehetne, vagy hidat építeni vagy a különböző gyárak munkaidejét átalakítani azt kérjük a parlamenttől, hogy erősítsék meg, hogy kötelezik a régiónkat is arra, hogy az irányelvet tartsák tiszteletben, és ezen műveleteket állítsák le. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Spike Túrnak. Merci. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság megismerte az aktualizált petícióját, és átlátjuk azt, hogy milyen kettő Natura 2000-es helyszínre van hatása a fejlesztésnek. Ugyanakkor az első megállapításunk az, hogy a kormányzati jogalkotási eszközök rendelkeznek erről a tervezetről, erről a fejlesztésről. Most a részletekben nem bocsátkoznék, de ha kívánják, akkor fel tudom sorolni mindazon passzusokat, amelyek erről a dologról szólnak. Az Európai Bizottság következőképpen néz a dologra. Először is a civil szervezeteknek a joga, hogy elvitassák a fejlesztésnek a jogszerűséget a tagállami szinten, azaz a tagállami bíróságok előtt, mint hogy az illetékes az Európai Uniósal, uniós joggal való összhangot megállapítani, vagy megcáfolni. Azt is látjuk, hogy olyan fajokról van szó, amelyeket a habitat irányelv védelme alá soroltak be, és kompenzációs intézkedéseket is itten ugye szóba lehet hozni, ezeket pedig a hatosszikely négyes bekezdése alapján, mármint a habitat irányelvnek a passzusairól van szó, lehet notifikálni, lehet kell notifikálni a tagállamnak, úgyhogy a francia hatóságoktól további felvilágosításokat fogunk igényelni. Továbbá, az érdemi részt illetően úgy látja a petíció benyújtója a hatos cikknek a négyes berekezdése a habitat irány elvben hivatott ezen kérdéseknek a megítélésére. A közbiztonság, a közegészség olyan tétel, amelyre hivatkozni jogszerűen lehet. Ami, és egy szó mint száz a nemzeti bíróságok előtt lehet megtámadni hatékonyan az ilyenfajta intézkedéseket, úgyhogy az Európai Bizottság javasolja a petíció benyújtójának, hogy a tagállami bíróságok előtt járjon el a továbbiakban. Thank you very much. Thank you very... Köszönöm szépen. És akkor most a tagoknak adok szót, hogy nyilatkozzanak. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy most már 12 éve létezik ez a petíció, van nyitva. Furcsa, hogy ilyen sok időt telt el évről évre, és még senki sem vállalta a felelősséget. Tessék, a kollégáknak adok szót. Margaret. Yeah. Thanks, Chair. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tényfeltáró misszióm voltam a e területen. Jó régen már, ez igaz. Legalább öt évvel ezelőtt akkor is világos volt már, hogy ennek a fantasztikus régiónak a közepén egy autópálya nem volt indokolt. Nem tudom, hogy hogy áll a dolog most, de annó az egy fizetős út ö, ö, szakasz volt, és ö, igen, e, e valahol ott még új autópályát is építettek, azért, hogy kiváltsák a másiknak a használatát. Nem tudom, hogy most hogy áll a helyzet, de világos volt akkor, hogy az, hogy valóban a hatóságok ezt a fantasztikus területet ápolják, óvják, azt én nem éreztem ott ha semmi nem történik, akkor az a trend lesz itt, a bizottság részéről is látom, és a hatóság részéről is, hogy nem az ő felelősségük alá tartozik az, és akkor szépen egyszer csak ott lesz ez az új híd, és e, úgymond ez a postmortem eljárást tudjuk csak lefolytatni majd. Én azok közé tartozom, akik amellett érvelnek, hogy tartsuk nyitva ezt, az ezt a petíciót, mert valóban egy fantasztikus terület veszélyben forog. Elnök asszony, a 2007-ben mm, jártunk ott a tényfeltáró misszión, tíz évvel ezelőtt, bárki kíván ezzel kapcsolatban, Eleonora tesek. Jó, sono d'accordo con quanto ha detto la collega Oken, credo che la petizione egyet tudok érteni azzal, amit Alken kollega az, hogy mondott, valóban a petíciónak nyitottnak kell maradni a továbbiakban is, mert még akkor is, hogyha nagyon sok idő múlt már el, az Európai Bizottságnak a tétlensége, amely ugye azt mondja, hogy nincs is eszköz a kezében, hogy reagáljon, hogy fellépjen, miközben a helyi hatóságok pedig egyszerűen nem veszik figyelembe a, azokat az érveket, amelyeket rendkívüli megalapozottságnak a az alapján állnak a petíció benyújtói részéről, szóval mindeddig ameddig ez történik, addig fennmarad az a modell, az a fejlesztési modell, amely a betonnak a híve, a strádáknak a híve, már pedig 2017-ben már léteznek egyéb technológiák, könnyű betonfajták, és úgy gondolom, hogy a petíciónak nyitva kell ö, maradnia, nem szabad, hogy egy ilyen gyönyörű tájképet leromboljanak, és ha az x alkalommal is nekifutunk, akkor azt hiszem, hogy jó lesz az, hogy most elvetjük ezt a választ. Jár. Köszönöm szépen. Péter Jár, egy általános megjegyzésem lenne, és lenne egy konkrét megjegyzésem is. Az általános megjegyzés az, hogy gyakran bíráltuk azt, hogy a terv kezdeti szakaszában, akkor, amikor az ilyen nagy terveket elkezdik megrajzolni, akkor gondolom a bizottság abból indul ki, hogy a tagállam minden szabályt betart, és ezért a bizottság úgy gondolja, hogy nem kell tenni semmit a petíciós bizottságban. Elmondtuk, hogy valamit tenni kell már a tervezés szakaszában, egy konstruktív párbeszédre van szükség. Az nem lehet, hogy hagyjuk, hogy a tagállam megtervez a projektet, és ha már megtervezték, akkor a bizottság dönt, hogy valami rosszul sikerült, vagy nem. Tehát a hálózat keretében ezt meg kell még beszélnünk. A kezdeti szakaszban lévő mostani párbeszéd elképzelése, tehát az jó lenne, a, de a kezdeti szakaszban, hiszen akkor még meg lehet beszélni a problémákat. A bizottsággal valamiben egyetértenék, a petíció benyújtójának azt kellene mondanunk, hogy próbáljon a francia bíróságra fordulni, hiszen a francia bíróságnak kellene dönteni. merítse ki az ottani jogi lehetőségeket. A többit nem értettem, nem tudom, most elkezdték az építkezést, vagy nem. Nem értettem, hogy az építkezés milyen szakaszban van. Én lezárnám a petíciót, de nem azért zárnám le, mert elégedett vagyok az eljárásmóddal, hanem azért, mert a mai szemszögből azt mondanánk, hogy Brüsszel nem tud segíteni, most már csak a jogi út járható Franciaországban. Rendben, Kolsza asszony, tessék. Ja, tak for det. Øh, den her sag, den, den går jo så langt tilbage, at... Köszönöm szépen. Ez az ügy nagyon messzire nyúlik vissza. Oly messzire, hogy gyakorlatilag ez korábban kezdődött még mielőtt én itt ebbe az Európai Parlamenti Szakbizottságban megjelentem volna. És az a kérdés, amelyel foglalkozunk most délelőtt, kimutatja azt, hogy az Európai Bizottság rendkívül gyenge akkor, amikor az ilyenfajta ügyekben kell fellépnie. A magam részéről csak támogathatom a kollégáimnak a megnyilvánulásait. Úgy gondolom, hogy ezt a petíciót továbbra is nyitva kell hagynunk. Köszönöm. Margaret, egy valamit elfelejtettem, mert a Dán ügyre összpontosítottam, és elnézést kérek ezért. A missziós során azt láttam, és egyébként ez az új bizottsági stratégia, tehát a bizottság a környezetre nem figyel úgy oda, mert nem gazdaságról van szó, és ha nem a gazdaság, akkor a bizottság nem törődik vele. Tudom, hogy nem a környezetvédelmi főigazgatóság álláspontja ez, csak a jobb szabályozási stratégia szemszöge ez, és a bizottság megpróbál belemenni az olyan megpróbál elkerülni az olyan ügyeket, amelyek környezetvédelmi jogsértéssel kapcsolatosak. Egyébként a bizottság legutóbbi válasza is ezt mutatja, az, hogy hát nemzeti szinte is meg lehet ezt oldani, nekünk ezzel nem kell foglalkozni. Timmermans megpróbálta Natura irányelvet, irányelvünket tönkretenni, ha Istennek nem sikerült neki, de azért ebből is látjuk, hogy ez a szellemiség, hogy a környezetvédelmi jogsértésekkel kapcsolatban nem foglalkoznak, ezt figyelembe kell venni. A bizottság a környezetvédelmi jogszabályokat a lehető legnagyobb mértékben felvizezi. Köszönöm szépen. Senki más nem szerepel a listámon. Akkor most a petíciós feleknek adnék szót, hogy foglalják össze a helyzetet, és mondják el, hogy tovább tudnának ellépni. Két percet adok önöknek. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedik, akkor valóban néhány kérdésre válaszolnék. A fejlesztés rendkívül hosszú időt vett igénybe, 10 évet, illetve hát tulajdonképpen 20 évet is, mint hogy a megyei önkormányzat különböző módon képzelte el ezt a fejlesztést, egyesekről lemondott, mert olyan kockázatokat jelentett volna az építés. A magunk részéről pedig azt kértük az Európai Parlamenttől, hogy ismételten nyilatkozzon meg, mert hogy most már több mint egy éve lett jóváhagyva a fejlesztés, utolsó formájában, úgyhogy most már elkezdődhetnek a munkák, sőt már erdőírtás el is indult, tehát az erdőnek egy részét már egyszerűen letarolták, és több éves lesz ez az építkezés. Következésképpen most már ott tartunk, hogy a zöld lámpát megkapta a projekt. Ha jól létjük, akkor az Európai Bizottság azt mondja, hogy továbbra is az francia bírósághoz forduljunk. Ezt megtettük már egy évvel ezelőtt, de egyelőre nem kaptunk a francia bíróságtól kellő választ is. Éppen ezért most már fellebbviteli eljárást is indítottunk, mert attól tartunk, hogy az építés elindul, még mielőtt a bíróság kimondta volna azt, hogy jogszerű-e vagy sem a beruházás és a közérdek úgy gondoljuk, hogy jogosultát tesszük minket arra, hogy eljárjunk, mint hogy a, a megyei önkormányzat és a közvéleménykutató meghallgatás között egyszerűen ellentétes álláspontok vannak. Úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk ezt a fellépést, ezt a hatást, és úgy gondoljuk, hogy a környezetvédelmi, illetve a környezeti hatás visszafordíthatatlan lesz, és a madárfajok és az egyéb élő fajok ebben a térségben, ebben az övezetben eltűnnének. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy szükség lenne arra, hogy az Európai Bizottság a francia kormányzathoz forduljon azért, hogy ne hagyja az, hogy a helyi önkormányzat beindítsa a beruházást. Köszönöm szépen! Thank you very much. Well, this is a... Köszönöm szépen! Mondja az elnök asszony, természetesen hát függőben lévő 20 éve függőben lévő kérdésről van szó, és még mindig nincs megoldás. Köszönöm szépen még egyszer a petíció benyújtájának, hogy hozzánk fordult. Oda-vissza jár ez a dosszié. Valóban, ez egy európai közösségi érdek amikor a Natura 2000-es élőhelyről van szó, hatos cikk negyedik bekezdése az, élőhely irányelvnek valóban nagy aggály tárgyát képezi ez Európa számára, nem csak Franciaország számára, mivel az eset függőben van a Nemzeti Bíróság előtt is, most jelenleg éppen az Európai Bizottság az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a nemzeti joghatóság döntésére kell bízni ezt. Én azt javaslom, mit tehetünk mi? Azt, hogy a érdekre, a, kormá- a környezetvédelmi hatásra, az EU fontos értékére utalunk, és hogy jog ütközés és érdekek ütközéséről lehet itt szó a francia hatóságok oldaláról. A francia hatóságoknak küldünk egy levelet, és emlékeztetjük őket arra, hogy a környezetvédelmi megfontolásokat amennyire csak lehet a végrehajtásban figyelembe kell venni amikor az irányelvek végrehajtásáról beszélünk, és hogy összeférhetetlenség miatt sürgetjük a francia hatóságokat az irányelvek méreható tanulmányozására. Amíg a francia hatóságok nem válaszolnak nekünk, nincs semmilyen mód arra, hogy lezárjuk magát ezt az opciót. Tehát mi egy írásos választ, sürgőset kérünk a francia hatóságoktól. Mivel itt bírósági ö, ö, folyamatban lévő ügyről van szó, a nemzeti hatóságtól várjuk a választ. Megint csak, mondja Margaret Auken, Elnézést sajnos nem vagyok egészen felkészült ma, sajnálom ezt, és elnézést kérek. De nincs egy érvényes hatás tanulmánya, amelyet a francia hatóságok hoztak létre? Végeztek el? És ha az ajánlások a válasz után, és a bizottság válasza után is, valahol a bizottság túl tágyan fogalmaz itt vannak félelmek, mert megint csak valami postmortem esetről lesz, és akkor majd ennyi beenyézünk, hogy miért, miért már megint akkor egy, egy jogsértési eljárást indít majd útjára a bizottság. Nem, ne hagyjuk, hogy ennyire elodázzuk a dolgot. Az elnök az, hogy egyetért. De számunkra mi az út? Egyetértenek? Péter, nem adtam meg a szót. Péter? Valamivel szeretném kiegészíteni az elhangzottakat, mert egy kicsit bosszankodom. Jó lenne, ha a francia képviselők is itt lettek volna velünk. Engem a jogi úttal kapcsolatban irítál valami. Vannak bizonyos helyzetek, amikor gyorsított eljárásban lehet eljárni jelen esetben postmortem helyzetről van szó. Nem értem azt, hogy miért nem kapnak egy meghallgatási időpontot a bíróságon. Hogy még az építkezés megkezdése előtt kialakuljon a jogbiztonság. A kérdés az, hogy írjunk a saját kollégáinknak, hogy magyarázzák meg, hogy mi is történik. És Egyébként teljesen mindegy, hogy kinek van igaza, de az építkezés megkezdése előtt jogbiztonságra van szükség. Ezért kellene igénybe venni egy gyorsított eljárást. De hát úgy, lát, úgy látszik, hogy ebben az esetben nem lehet. De ez az egész így jogi szempontból nem hangzik jól. Nem vagyunk nem vagyunk bíróság, de azért ez így nem működik. Ha rendelkezem a jogorvoslati lehetőséggel, akkor vehessem igénybe. Azt nem lehet, hogy a bíróság majd azt mondja nekik, hogy igazatok van, de közben már felépült az autópálya, és majd pénzügyileg kártalanítják őket. De hát itt nem is a pénzről van szó, hanem arról, hogy az építkezés a környezetvédelmi szabályokat tiszteletben tartsa. Vagy a saját kollégáinkat kérdezzük meg, vagy pedig beleírjuk ezt abba a levélbe, akik, mely levelet az önkormányzatnak küldenénk el az ottani felelősségnek. Peter, nem kezdhetjük el kérdezgetni a kollégáinkat, hiszen itt már egy függő bírósági ügyről van szó. Úgyhogy forduljunk a francia hatóságokhoz, kérdezzük meg, hogy a két hatályban lévő irányelvnek mennyire tettek eleget. Kérjük meg, hogy nekünk írjanak erről. Csak ezt tehetjük most. Ezt meg tudjuk tenni? Csodálatos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a petíció benyújtóinak. Tudhatják, hogy odafigyelünk az ügyre, a francia hatóságokhoz fogunk fordulni, és el fogjuk mondani, hogy rendkívül érdekel bennünket ez a petíció. Tudatában vagyunk annak, hogy érdekütközés áll fenn, viszont nekik eleget kell tenniük annak, ami az irányelvekben szerepelnek. Rendben van. Akkor most lépjünk vissza az előző petícióra, a 2582 a Madrid-Murcia nagysebességű vasút projektről. Ha jól tudom, akkor a petíció benyújtói már itt vannak velünk. Üdvözlöm Önöket. A 19-es petíció a föld alatti szakaszsal kapcsolatos, a Murcia városában futó nagysebességű a föld alatti szakaszáról szól. Contreras Rivera úrnak adom meg a szót, és a másik petíciósnak, aki névtelenséget kért, itt előttünk, 5 percet kap mindenki. Buenos días, estimados miembros del Comité de Peticiones. Üdvözlök mindenkit a petíciós bizottságban, jó napot kívánok! Murciáról van szó, nagyon fontos dologról van szó. Az utóbbi években azért harcoltunk, hogy a vasúti fejlesztés és a föld alatti kialakítása a jogszabályoknak megfelelően történjen 2004-ben, 2014-ben és 2016-ban is előírás született arra, hogy a föld alá kell telepíteni ezt a fejlesztést. Az első projekt beindult 2009-ben, de aztán módosításra került, és most már felületi módon fog közlekedni ez a vasútvonal, annak ellenére, hogy a lakosság ezt elveti. Protestáltunk éveken keresztül, és a fejlesztő cég, illetve a illetékes miniszter elfogadta azt, hogy gyakorlatilag 6 kilométernyi legyen csak föld alatt, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem vették kellően figyelembe a környezetre gyakorolt hatást, az EIR-t közösségi szabályokat sértettek meg szisztematikusan Spanyolországban, és akkor, amikor egy ilyen fajla vasúti vonal fejlesztése történik, TGV, tehát gyors, nagy sebességű vasúti fejlesztésről van szó, akkor ezt úgy tartjuk, hogy elfogadhatatlan. Ugyan ez a probléma foglalkoztat most már jó ideje minket, és most is úgy gondoljuk, hogy vannak már precedensek, és igényeljük azt, követeljük azt, hogy állítsák le a munkálatokat, mert hogy a környezetvédelemről szóló törvényt megsértették. Köteles kellene, hogy legyen ö, a fejlesztő ezt figyelembe venni, eljárás már elindult, de ugyanakkor a spanyol bíróságok úgy tekintették, hogy e, nem illetékesek az ügyben. Éppen ezért fordultunk az Európai Parlamenthez, mert úgy gondoljuk, hogy az európai jogszabályoknak a megsértéséről van itt szó, és az Orhoz egyezménynek a megsértéséről mindez szerepel azon anyagban, amelyet átadtunk önöknek. Most pedig hagy beszéljek arról, hogy abban a negyedben, ahol én élek, mi történik. Ez egy olyan negyed, amely kívül esik ezen egy kilométer száz méteres szakaszon, amely az igazi gócpontja itt a problematikának. Láthatják illetve a különböző képeket. Van egy olyan szakasz, ahol a föld felszínen halad a tervek szerint a vonat, íme, hogy hol mennek át a gyalogosok a vasútvonal alatt, milyen fajta aluljáróba kell, hogy hát hogy bemenjenek, én a saját lányomat nem engedném, betiltanám neki, hogy egy ilyen aluljáróba lemenjen. Márpedig ezt az aluljárót használjuk naponta, akkor, amikor iskolába, vagy templomba, vagy ki hova megy, kórházba, vagy egyéb helyre. De ezzel együtt a gyermekeink, lányaink és fiaink kénytelenek ezen aluljárót igénybe venni, és amikor a sötétben este ez történik, akkor rendkívüli módon aggódunk. Nem tartották meg az ígéreteket a hatóságok, akkor, amikor azt ígérték, hogy ezt megszüntetik, átalakítják. Több ezren vagyunk, akik nem vagyunk képesek, hajlandóak, mert hogy félünk ilyen aluljáron átmenni, és nem beszélve a fogyatékosságokkal élő személyeknek a az életéről, tehát védeni kell hivatottak vagyunk őket és gyermekeinket és unokáinkat. Ezért vagyunk itt most az önök előtt. Úgy gondoltuk, hogy vannak lehetőségek arra, hogy, hogy erre megoldás történjen, de hazudtak nekünk akkor, amikor ezeket megígérték. Nyilván mi milyen fejlesztések lennek, úgyhogy az a kérésünk az Európai Parlament Petíciós Bizottsága iránt, hogy ne zárják le ezt a petíciót, használják ki az összes lehetőséget arra, hogy védelmezzék a polgároknak a, a polgároknak az érdekeit, és eljárjanak a spanyol hatóságokkal szemben. Kérem, ne zárják le tehát ezt a petíciót, az önöknek a védelme garantálhatja azt, hogy egy szép napon a gyorsvasút az a föld alá kerül. Köszönöm szépen. And now I turn to the commission. Köszönöm szépen, most a bizottság nem. Most a második petícióshoz fordulok, hölgyhöz, és így másik öt percben kérem, hogy ő is szóljon. Hölgyeim és uraim, én is nagyon köszönöm, hogy megadták nekem a lehetőséget szólásra. 30 évvel ezelőtt még szép sötét hajam volt, most már ősz vagyok. Sajnos Cornell atya rákban elhunyt már a képről, és ő nem ismerhette meg a gyorsvasút föld alatti beérkezését a városunkba, pedig ez mind-mind a társaim és számomra is a fényképen álom volt. 2009-ben a környezetvédelmi hatástanulmányjal kapcsolatos nyilatkozat megszületett, városrendezés 2011-ben az első projektet elfogadták, majd azt törölték, és végül is felszíni vasút terve valósult meg. Óriási a Murciában és a régióban sosem látott ö, ö, felvonulásra került sor. 73 óta sosem látott tömegek manifestáltak pontosan emiatt. Viszont 530 méter plusz még 1100 méterig föld alatti ö, szakaszra kikerült ö, kivívnunk, de először 7800 méterre kaptunk ígéretet az igazságszolgáltatáshoz fordultunk, de sajnos a spanyol hatóságok és a törvények sem tartatják be az Európai Uniós direktívákat. Számos panaszt nyújtottunk be különböző fórumokon, előbb Murcia város polgármesteréhez fordultunk, aztán a petíciós bizottsághoz. Az illegalitást elismerte a, um, um, a helyi önkormányzat vizsgáló fóruma, de semmi nem történt különböző alszakaszra bontották az első projektet, és a francia, vagy az mondta a spanyol kormány csak egy idő után kezdett erre reagálni. Várjuk a tanulmányokat, várjuk, hogy ezt az őrült megoldást ne valósítsák meg nálunk, és máshogy sem Európában. A gyors vasút majd, ha felszínen érkezik, akkor egy óriási védőfalat kell majd építeni, amely ketté vágja majd városunkat és kizárják majd a fal mögötti város részeket a városból, úgymond. Ígéretek földje ez, be nem tartott ígéretek földje egyenlőre, és semmi köze az eredeti 2006-os ígéretekhez a megvalósuló projektnek családok, akik 5 percnyire laknak a belvárostól, majd ö, ö, autóval kell, hogy eljussanak a városba. A felüljárók sem megoldás, amelyeket ígérgetnek nekünk. Persze áldozatokat kell hozni, de hát valahol megint csak felszíni megoldásokat valósítanak meg. Murciában több ezer lakos szeme tekint Európára, Brüsszelbe, Tannel atya méltóságról beszélt, akkor a helyi lakosok méltóságáról, valamit ígértek nekik, több tízezer lakosról van szó, akiket gyermekeiktől gyermekektől szakítanak kell, nem akarják ezek az emberek, hogy a gyermekeik aluljárókban, borzasztó aluljárókban kell, hogy közlekedjenek. Mi azt várjuk, hogy az ígéreteket váltsák készpénzre és váltsák valóra, Elegünk van abból, hogy törvényeket sértenek nálunk, a megállapodásokat semmibe vegyék, és más dolgok történjenek projektekben, mint amiket megígértek. Kérjük Önöket, hogy tartsák nyitva ezt a petíciót, és a spanyol hatóságok ígéretét váltsák valóra. Bizottság képviselőnek adom meg a szót. Uh, yes, many thanks. Köszönöm szépen. Nagyon sok a csavar ebben a petícióban. Igen, itt a ZIA irányelvről van szó. Igaz az is, hogy az eredeti 2009-es IA alagutakról beszél Murcia városa esetében, kaptunk 2014-ben egy tájékoztatást a petíció benyújtójától, amiben az állt, hogy módosítani fogják a projektet a felszínre, és akkor mi a spanyol hatóságokhoz fordultunk, mondtuk nekik, hogy ha jelentősen megváltoztatják a projektet, akkor az IAE-t módosítani, a hatásvizsgálatot módosítani kell. Akkor 2014-ben a spanyol hatóságok megerősítettek bennünket abban, hogy az eredeti hatástanulmány, környezetvédelmi hatástanulmány maradt a projekt módosításával is. És ez a dolgok jelenlegi állása. De most újra azt az üzenetet kapjuk a petíciós féltől, mint korábban kiértékeljük ezeket a az állításokat, és majd egy új közleményben, vagy egy új tájékoztatóban elmondjuk a véleményünket, illetve, ha szükség van rá, felveszünk a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal. A kollégáim egyébként pont ma Madridban vannak, a csomagról beszélnek a spanyol hatóságokkal. Úgyhogy kiértékeljük ezeket az új állításokat, és majd visszatérünk erre a kérdésre önökhöz. Önöknél. Köszönöm, akkor most a kollégáknak fogok szót rossz a siettesség. Köszönöm szépen a jelenlevőknek a hozzászólásokat, és elnézést kérek, hogy el kell majd mennem korábban, mint szeretném, de hát kötelezettségem van is, eleget kell, hogy tegyek ennek. Hallottam az Európai Bizottságnak a válaszát, amely bizottság folyamatos kapcsolatot tart a minisztériummal, és hall, meghallgattam a minisztérium szavát ezen találkozó előtt, itt a fejlesztési minisztériumról van szó, a területfejlesztési minisztériumról, és azt mondták, hogy kötelezettséget vállaltak a tekintetben, hogy föld alattivá teszik a vasútvonal ezen részét. Különböző munkálatok indultak be a gyorsvasúttal, a TGV-vel kapcsolatosan, a közúttal kapcsolatosan is, és a külvárosi vonattal kapcsolatosan is, tehát úgy gondolom, hogy a kellő időben, hála az önök erőfeszítésének ezen tervek megvalósítanak. Tehát kötelezettséget vállalnak arra, hogy valóban alagútba kerüljön a vasútnak ez a szakasza, de mind addig, ameddig ez nem valósult meg, nehéz helyzet lesz, tehát ugye különböző kerülő utakat kell igénybe venni. Aztán október 10-én a Sotermentio de Murcia ülésezett, tehát ez a Szociális Bizottság, amelynek a keretében deültek a szakszervezetek, a szakmai szervezetek, az önkormányzatoknak a képviselői. Tehát egy platform indult el októberben, azaz ez a legjobb platform, ez a legjobb felállás, amely lehetővé teheti a párbeszédnek az előrelépését. Aztán a 2000 9-es rendelkezések továbbra is hatályosak, és a fejlesztés ugye több fázisban valósulhat meg, a válság miatt ez egy kényszer hatás. Aztán november 15-ével eh, a Santiago el Mayor és a Santiago Gares szakasz indult el, ezen munkálatok eh, az alagút építésével kapcsolatosan tehát elindultak, eh, és a kerülő út i módon kialakulhat, és a Bariomáig lehet eljutni majd a cél az, hogy a munkáknak hála jobb életminőséget lehessen biztosítani. A miniszter saját maga is biztosított arról, hogy elkötelezett, a platform kialakult, és úgy gondolom, hogy valóban megvalósul a föld alatti kialakítás, folyamatos a kapcsolat a központi kormányzat, Műcia kormányzata között, és azt javaslom a magam részéről, hogy hagyjuk nyitva ezt a, ezt a petíciót, jó reményünk van arra, hogy célba jut az önök petíciója. Beatrice? Köszönöm szépen, Beatrice. Köszönöm szépen, Beatrice. Szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtóinak. Hosszú történet ez. A század elő óta létezik ez a probléma Spanyolországban. És most ugye ezeket a nagysebességű vasútvonalakat kívánják megvalósítani Murciában. Nekünk így velünk így ismertették ezt a projektet, föld alatti szakaszokra nem volt pénz, és a kormány nem tudta, hogy hogyan tovább. Jó. Ami viszont számomra aggasztó, egy kicsit egyébként meglep engem az, amit a bizottság elmondott, tehát olyan projektről van szó, amelynek megvannak a maga speciális jegyei, jellemzői. Egy olyan szakasz ez, amely esetében, mint ahogy elhangzott, egy kedvezőtlen hatástanulmányt végeztek el. A lakosság azt mondta, hogy a projektet módosították, és a bizottság, amely egyébként a szerződések őre, arra kellene, hogy hagyatkozzon, amit a spanyol hatóságok mondanak neki. A kérdés az, hogy az az információ, amelyet a bizottság kapott, kielégítő-e. És mire hagyatkozhatunk, ha elkezdődik a munka, az építkezés? Most a bizottság újra tájékoztatni fogja a petíció benyújtóit, de ehhez neki is információkra lesz szüksége, és figyelme kell venni a hatástanulmányt. Ennek megfelelően kell, kiértékelni a helyzetet. A kérdés az, hogy van elegendő információ. Most ennek semmit nem láttunk. A spanyol kormánynak garanciát kell adnia arra, hogy a projekteket a terveknek megfelelően hajtja végre. A petíciót hagyjuk nyitva, mindaddig, amíg nem találunk megoldást. A bizottság pedig a helyszínen ellenőrizze a projektet, és kapja meg a garanciákat arra, hogy a projektet úgy fogják végrehajtani, ahogy eredetileg tervezték, úgy, hogy kedvező lesz a környezetre. Ha ez nem így lesz, le kell állítani a munkákat, hiszen a környezetet védenünk kell. Köszönöm szépen. Köszönöm, Beatrice. Albiol asszony, tessék. Gracias. Bueno, yo... Köszönöm szépen. Mindenek előtt üdvözölni szeretném a petíció benyújtóit. 73 napos uh, uh, sztrájk hullám amelyben 50 ezer murciai lakos hömpögött az utcákon, hogy a veszélyes felszíni vasúti szakasz kidolgozását, kiépítését, a mobilitást, fogyatékkal élők mobilitását gátló megoldást módosítsák. A projekt végül is módosult, ugye? Felszínen érkezik meg, majd meg ez a nagysebességű vonat a városba, nem pedig felszín alatt. Más, ugye, hogy ez így van. Ami pedig a ö, költség, ami a, ami a környezetvédelmi hatástanulmányi nyilatkozat felszakaszolt, nem, nem teljes, picik és szakaszokra bontották pontosan azért a projektet, hogy ne kelljen egy globális környezetvédelmi hatástanulmányt készíteni, és úgymond felszalámizottá tették magát a rendszert. Úgyhogy a nyilatkozat is ö, teljesen ö, csak ö, részekre ö, bontottan tanulmányozza magát az óriás projektet. Márpedig nekünk és a bizottságnak is ö, őrködnünk kell a, a, az irányelv végrehajtásán. Tudjuk, hogy a környezetvédelmi nyilatkozatot miért szalámizzák föl, hogy ne kelljen annak megfelelni. Enne, ehhez mi már hozzá vagyunk szokva. Lássuk meg, hogy a bizottság milyen választ kap majd az illetékes spanyol hatóságoktól, méreható elemzést kell, hogy végezzen a bizottság, és hogy aktuális-e még, vagy már elévült maga a nyilatkozat. És hogyha elévült, akkor le kell állítani a munkálatokat, fel kell függeszteni a helyszíni munkálatokat petíciós szakbizottságunknak pedig fel kellene vennie a spanyol illetékes területfejlesztési miniszterrel vagy minisztériummal. Nem szeretnénk, hogy a várost kettészelje egy védőfal. Elnök asszony, köszönöm. Márcelezi úr. Muchas gracias, eh, Presidenta, y muchas gracias. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. köszönet a petíció benyújtóinak, akik eljöttek egészen Brüsszelbe, Brüsszelig, hogy benyújtják és kommentálják a prezentációjukat. Én kétszer jártam Musziában, és tény az, hogy 50 ezer lakos egyszerűen elvágatott a város szolgáltatásaitól és az alapvető tevékenységektől egyetlen egy aluljárójuk van, amelynek a révén hozzáférhetnek, eljuthatnak a kellő pontokra. Ez így élhetetlen, ez azt hiszem belátható. Tény az, hogy a spanyol kormány azt mondta, hogy a környezet hatásvédelmi hatását nem aktualizálta, mert hogy ugyanaz a fejlesztés van a napirenden, mint amit korábban terveztek, de egy párhuzamos vonalnak a kialakítása amely három-négy éven keresztül a vonat felszínre érkezen, ez oda vezetne, hogy a 2009-es tervet átalakítják. Éppen ezért kívánatos lenne, hogy az Európai Bizottság felvegye a kapcsolatot a spanyol kormányal a környezetvédelmi ö, deklarációval kapcsolatosan, amely nem létezik, de amely nem fogalmaztatott meg erre a párhuzamos szakaszra. Ugye meg kell nézni az, hogy milyen hatása lesz környezeti szempontból, társadalmi szempontból a párhuzamos munkáknak. És hát ez nyilván befolyásolja a mobilitási kérdéseket is a városban. Zaj, szennyezés, egészségügykárosítás, és hát az állat világra is kihatással lesz egy ilyen fejlesztés és ennek a módosítása, úgyhogy aggódom. Aztán az Orhus egyezményről hallottunk a környezetvédelmi ombudsmanhoz fordultak a petíció benyújtói, és ö, ő kimondta az illetek, illetlenségét, úgyhogy én azt javasolnám, hogy az Európai Bizottság forduljon a spanyol kormányhoz, vajon betartja-e az, illetve a fejlesztés betartja-e az orhuszi egyezményt. Ugye elhangzanak ígéretek, és nem tartják őket. Valadóidban történt ez például. Ugye azt ígérték, hogy a föld alatt fog majd menni a gyorsvasút, a TGV, már pedig a projekt megvalósult végleges úton és módon, és nem a földszín alatt, hanem a földszín felelt. Úgyhogy ismerősek ezek a kérdések, és erről a fragmentációs kérdésről is, amely tulajdonképpen a, a munkaterületeknek a felosztását jelenti, és, és széttörezedését, ezt jól ismerjük, ö, ö, tudjuk ezt, tulajdonképpen ez a szalámi technika, hogy van egy itteni építkezés, egy ottani építkezés, külön építkezések, és ö, így módon próbálnak, ö, próbálják kijátszani a dolgokat. Szóval ö, azt javaslom, hogy az Európai Bizottság nézze meg a helyszínen, hogy mi történik, akkor, amikor az ember látja saját saját szemével az, hogy felhúztak egy falat, egy kerítést, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy hogyan próbálják megosztani a lakosságot. Úgyhogy maradjon nyitva a petíció, és az Európai Bizottság a közreműködésével próbáljuk megoldani ezt a kérdést. Muchas gracias, gracias a los peticionarios, gracias a... Köszönöm szépen, köszönöm a... Y desde luego... Köszönöm szépen, köszönöm a petíció benyújtóknak, a fellépésüket, a harcukat, és mint ahogy elhangzott, valóban visszatérően ö, lép fel ö, a ö, te, ez a kérdés, visszatérően jön vissza ez a kérdés, látjuk azt, hogy hogyan reagálnak ismétlődő módon a különböző hatóságok, a regionális hatóságok is illetékesek, és persze ez egy olyan gyakorlat, amelyet láttunk más országban is. Azaz fogják és fel darabolják a fejlesztést, és az építkezés ilyenfajta feldarabolásával tulajdonképpen a környezetvédelemre, vagy a környezetre hatá, gyakorolt hatást próbáljuk így módon nem figyelembe venni. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy végső soron az Európai Bizottságnak kell a sarkára állnia. A kollégám elmondta az imént, hogy más ilyen fejlesztéseknél is már hasonló felépést láttunk. Korábban az Európai Bizottság is azt válaszolta, hogy valóban egyik vasúti vonalnál, egy másiknál a föld alatt lesz egy bizonyos szakasz. De ez önmagában egy ilyenfajta válasz nem elegendő. Gondoljunk itt az akusztikai hatóság, hatásokra, a mobilitási károsodásra, a város részek egymástól szinte elhatárolódnak, és nem válnak hozzá férhetővé a lakosság számára, tehát gyakorlatilag az oruszi egyezményt megsértik, azaz az információhoz, a tájékoztatási jogosultságnak az érvényesülése nem történik meg. És hát ezt látjuk ennél a bizonyos alagútnál is, a gyorsvasútnál. És amikor fellépünk, amikor tüntetünk, akkor aztán jön a rendőrség a gumibotokkal, és ez a válasza a hatások, hatóságoknak. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez elgondolkodtató, mindenki számára. Murcia kormánya, illetve a területfejlesztési illetékeseknek a felépése Látjuk, hogy milyen, és úgy gondoljuk, hogy a felépésünk a miénk pedig teljesen jogszerű. A miniszter nyilván megígérte a föld alatti átjárót, De hát én emlékszek egy másik ügyre is, egy korábbi ügyre. Ígéreketet kaptunk, és mi egy vizsgáló bizottságot kívántunk felállítani egy baleset után, már pedig az ígérettel szemben soha nem állt fel a vizsgáló bizottság. Úgyhogy úgy gondolom, hogy szaván kell fognia a minisztert, és nyitva kell hagyni a petíciót, a bizottság, mármint az Európai Bizottság menjen el a helyszínre, nézze meg, mi történik. Úgy gondolom, hogy az irodai papírok és a helyszíni építkezésnek a megvizsgálása mást mutat. Éppen ezért várjunk ki mindaddig, amikor az összes információt. Köszönöm szépen, Szoledát, már régóta nem láttam, jó, hogy újra itt van, tessék. Köszönöm szépen, állagasszony. asszony. Először is a petíció benyújtójának szeretnék köszönetet mondani a munkáért. A tüntetés is mutatja, hogy mennyire fontos téma ez Murcia számára. És ha a bizottságot hallgatom, akkor abból világosra válik az, hogy miért is fontos ez az egész. Látjuk azt, hogy nagyon sok minden rosszul sikerült. Balulsült el technikai szempontból is, sok dolog, de egyébként is az egész, ahogy ide került ez az ügy. Nagyon világosan elhangzott az, hogy szükség van Murciában a nagy sebességű vasútvonalra. De, mint mondottam, sok minden balul sült el. Éppen ezért fontos, hogy a kormány intézkedéseket foganatosítson helyszínen és nemzeti szinten is a város önkormányzatának is tennie kell valamit, mert ez így tovább nem mehet. Elengedhetetlen a föld alatti szakasz Murcia számára, de megoldást kell találni az asztalon heverő javaslata kapcsolatban. Nagy értékű beruházás ez. Szeretnék a vasútvonalat, ezt a nagy sebességű vasútvonalat mindenhová elvinni, vannak Spanyolországnak olyan régiói, városai, hová ez még nem érkezett el, költségvetési okokból, költségvetési nehézségek miatt, és lehet, hogy azért is, hogy nem nagy a hajlandóság arra, hogy módosítsa a helyzeten. De a területi kohéziót biztosítani kell és Spanyolország délkeleti részét is jól be kell kapcsolni a hálózatba. Murcia számára pontosan ezért elengedhetetlen ez a vasútvonal, illetve maga a projekt, ezt kell végrehajtani, hiszen ez a projekt illeszkedik a város méretéhez. A 21. században nem lehet megengedni azt, hogy oda ne jusson el ez a vasúti szakasz, és hogy el legyen zárva a város a az ország többi részétől. Éppen ezért a bizottság továbbra is figyeljen oda a helyzetre, pontosan azért, mert a spanyol kormány bizonyos szabályokat nem tartott be. A bizottság figyeljen oda erre a helyzetre, ellenőrizze az, és szabjon ki büntetést is, ha erre szükség van. Viszont nem ez a lényeg, hanem az, hogy Murcia kapja meg a vasútvonalat, a földölti szakaszt hozzák létre, és a bizottság mondja el nekünk azt, hogy a spanyol hatóságokkal mire jutottak, hiszen a bizottság elmondta, hogy éppen tárgyalnak a spanyol hatóságokkal. Kérdés, hogy a szükséges módosításokat a projekteken megejtették-e. Jó lenne, ha elmondanák nekünk is, hogy a petíciót benyújtó felek tudják, hogy mi zajlik, és hogy megkapják-e a számukra szükséges megoldásokat. Köszönöm szépen. Most pedig elérkezett az ideje annak, hogy a petíció benyújtóinak adjuk meg a szót. Elnézést mondja az elnök, nem láttam önt. Majte, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm. Nos, különböző politikai erők képviseltetik itt a teremben magukat, nem csak hirtelen gondolatból jöttünk el, ide ismerjük a helyzetet. Országunkban Murcia lakói a rendelkezésre álló instrumentumon, a petíción keresztül próbálják azt kicsikarni a kormányból, hogy ne csak pusztába kiáltott szó maradjon az ígéret. Kérem, hogy maradjon nyitva a petíció. A mai bizottsági munkán kívül, amit ugye ott végez ma Spanyolországban a bizottság, kérem, látogassanak vissza a terepre. Tudjuk, látjuk évet óta, évek óta, hogy hogyan teszik tönkre, tönkre Murciát. Amit a petíciósok mondanak, az igaz. A kormány pedig a jogi kötelezettségeit megkerüli, ráadásul azt is látjuk, hogy a legszerényebb, szegényebb lakók számára, akik diszkrétek, akik nem igazán hallatják hangjukat hangosan, számokra rettenetes a helyzet. Őket is képviselnünk kell, és nekik igazuk van. Szükségük van védelmünkre. Ezért vagyunk itt mi most szép számban jelen európai képviselők. Kérem, hogy nyis, tartsuk nyitva a petíciót, és az állampolgárok jogait védjük, a bizottság is tegyen meg mindent ennek érdekében. Évek óta várjuk, hogy jobban összekapcsolt legyen a murciai régió, hittek benne, de balvágányra futhatunk, hogyha nem így teszünk. Ayala Szender asszony. Üdvözlöm őt, és köszönöm szépen. Uh, jó magam is, elnézést, hogy csak most uh, futottam be, itt a mediterrán energetikai ügyet jártam körül, ezért egy kicsit uh, hosszú időbe telt, hogy ide érjek a terembe. Köszönöm a petíciósoknak a jelenlétet. Volt már lehetőségünk arra, hogy találkozzunk velük, megismerjük, um, kérésüket, követeléseiket, és teljesen egyetértek velük, igazuk van. Mióta találkoztam velük, Európában történtek változások. Egy petíciót benyújtottak annó. Sikerült dolgokon változtatni a petíciónak, amelyeket már akkor is be kellett volna tervezni a rendszerbe a petíció előtt amikor közmunkálatokat indítanak útjára egy ilyen infrastruktúrális beruházás esetében közlekedési infrastruktúra, beruházáskorról van szó, lehet ez most ugye esetünkben gyorsvasút, de bármilyen más közlekedési infrastruktúra, amely euromediterrán folyosó égisze alatt történik meg. Ezek európai prioritást képező projektek, a murciai is az. És látjuk, hogy mi történik. Láttuk az aluljáróval, az alagúttal, de Granadában is láttuk, hogy mi történt annó szerettek volna ott gyors vasutat, most meg már semmilyen vasúti összekötetésük nincs. Igen, konzultálni kell a civil társadalommal, a lakosokkal, az érintett ö, ö, lakosokkal. Ez egy dolog, a konzult, konzultáció, a véleménykikérés, de az Európai Unió részéről szintén azt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet a munkálatok környezeti hatásait csökkenteni. Hónapokon, éveken keresztül Granadában, Murciában, hosszú hónapok óta zajlanak már ezeken munkálatok, és látjuk, hogy az emberek nap mint napjaira milyen kihatással vannak az ilyen közmunkák, és milyen kihatásaik lesznek a jövőben is rájuk ezen földszín alatti gyorsvasút úgymond úttörő projektnek számított annó, és Geronában, Katalán földön is láttuk, hogy az ilyen munkálatok esetében megfelelő módon kell eljárni. Azt kellene tehát tervezni, hogy minden egyes szakaszában a munkálatoknak legyen egy konzultációs időszak is. Azon túlmenően pedig a munkálatok kihatását folyamatosan vizsgálni kéne. Múlt héten a szakminiszter Strasbourgban járt, Erről a témáról beszéltünk vele az egyszerre összehívott ülés folyamán, alkalmával. És örülök annak, hogy a petíciósoknak azt mondhatom, hogy a dolgok kezdenek mozgolódni. A petíció benyújtása, megtárgyalása és a valós, mm, valós változások között mindig eltelik egy kis idő, de maga a szakminiszter tudatosítása megtörtént, és azt mondta, hogy lépni fog, és a területrendezési miniszterrel együtt írásos dokumentumokra számolunk a kormány részéről. A kormánynak írásba kell foglalnia az ütemtervét, a változásokra vonatkozó ütemtervet a projektben, és ennek hála egy második döntést is hozhatunk itt a mi petíciós szakbizottságban. Gratulálok kedves petíció benyújtói, mert az EU szintjén is mm, mozgásba lendítettek dolgokat, és a spanyol szakminiszterre is sikerült hatnunk. A nyomás alatt van ő most, elnök asszony, és kötelezzük azt, hogy a, hogy a bizottság forduljon a kompetens illetékes miniszterhez. Köszönöm. És most elérkezett az ideje annak, hogy megadjam a szót a petíció benyújtóinak. Mindenkinek két percet adok. Han habido alusiones a la, a la necesidad del... Nos, azt mondanám, hogy egyáltalán nem kérdezzük meg az azt, hogy a TGV Murciába érkezzen, tehát nem akarjuk ezt kikerülni, de azt szeretnénk, ha olyan módon valósulna meg a föld alatti, meg a föld feletti felszín szakasz, ami elfogadható. Ugye 30 évvel ezelőtt hát nem is gondoltunk még a TGV-re. Egyszerűen arról volt szó, hogy szeretnénk, szeretük volna már akkor, hogyha a városnak a szíve ne sérülne, akkor még nem gondolkodtunk tehát gyorsvasútban. Aztán most már ugye ott tartunk, hogy gyorsvasút is érkezik, és 2006-ban szeretnénk volna, szerettük volna már elérni azt, hogy a föld alá fusson be. Aztán most kiderül, hogy nem erről van szó, és hát olyan munkálatokat kívánnak beindítani, amelyeknek rendkívül káros hatásai lesznek. Egy ugye villamos elektromos ellátású vasútról van szó, és olyan hatásokkal, zaj és egyéb hatásokkal, amelyek elfogadhatatlanak, és hát vannak dokumentumok a kezünkben, be tudom ezeket nyújtani, itt van a, az a rálátásom a projektre, ugye szó esett 2011-ről, aztán volt a 2012-es blokkolása a fejlesztésnek, aztán volt 2013-14-es újabb szakasza ennek a beruházásnak, és aztán versenypályázatot indítottak, lett egy nyertese, és ez a cég néhány hónap eltentéve, elteltével már kikerült a Pixisből, mert hogy egyszerűen a pályázatot érvénytelenítették. Tehát eh, látják azt, hogy tulajdonképpen eh, egy ilyen oda-vissza táncolás volt, és ez a mi gyanús, egy lépés előre, kettő lépés hátra, vagy fordítva, szóval ez kelt gyanút bennünk, és mindenképpen az alagútnak a megoldása jó megoldás lenne. Ready, congratulations to your... Szeretnék gratulálni a munkájukhoz. Hát ha 30 évvel ezelőtt kezdték volna el ezt a munkát, akkor lehet, hogy minden politikai döntéshozó, spanyol döntéshozó figyelmét felkelthet, felhívhatták volna erre a témára. Köszönöm szépen a szenvedélyüket és a harcukat, mely köszönöm azt, hogy ilyen szenvedélyesen harcolnak. Véleményem szerint le kell most ezt a napi rendi pontot zárnunk. Maradjon nyitva az ügy a közlekedésügyi minisztériumnak, valamint a közberuházásokkal foglalkozó minisztériumnak küldjünk egy levelet arról, hogy nem fogadtak el egy új hatástanulmányt, amely az új projektre vonatkozik. Emellett az orosz egyezménynek való megfelelést, nem megfelelést is vizsgálni kell, erről a kollégáim beszéltek, és emellett teljes elkötelezettségre van szükség az a kapcsolatban, hogy ez a projekt egy föld alatti építkezés lesz, kizárólag felszín nem lesz benne. Emellett a bizottság update-jére is szükségünk lesz, ha jól értettük, folyamatosan tárgyalnak a spanyol hatóságokkal, remélhetőleg, és reméljük, hogy bennünket is tájékoztatni fognak arról, hogy a spanyol hatóságokkal való párbeszéd eredménye mi volt. Tulajdonképpen ennyit tudunk tenni. Emellett természetesen a Transzakbizottságnak is elküldhetjük ezt az anyagot, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy mi történik. Ezzel tudunk tenni. Egy, látom, hogy mindenki bologat. A petíció benyújtóinak el kell mondanom, hogy azért nem mindig ilyen könnyű, nincs mindig ilyen könnyű dolgom, hiszen most, de most az összes kolléga egyet tud érteni végre egyszer és most a spanyol kollégánk ezzel elhajózhatnak, szóval közbe az egyik képviselőnő. Köszönjük szépen, Európa egyik csodálatos szögletéből érkeztek hozzánk, jó utat kívánunk hazafele. Köszönjük szépen. Muchas gracias, muchas gracias. can I, can I just ask you to maybe leave the room a bit... Arra kérnem önöket, hogy csendben hagyják el a termet, mert más petíciók is várnak ránk még. Kérem szépen, a termen kívül folytassák az egymással való értekezést. Can I ask my... Most pedig Albiol kollégámat szeretném megkérni, kolléganőmet, Albi olasszony kolléganőmet szeretném megkérni arra, hogy kísérje ki a petíció benyújtói, és hogy folytassák a termen kívül az értekezést. Thank you. Mrs. Albiol. Albiol asszony, Albiol asszony, kérhetném önt arra, hogy kísérje ki a petíció benyújtóit, hogy folytathassunk, és az ölelkezést azt folytathatják a termen kívül. Thank you. Now it's high time to turn to the Danish petition. Most pedig itt az ideje, hogy a Dán petíciósokhoz forduljunk. Dánia uniós környezetvédelmi jogszabályaival kapcsolatos jogsértése az akvakultúra bővítésének lehetővé tétel céljából. 0578-as a petíció, és Eva Maria Vinyé itt van velünk. 5 percet adok önnek. Thank you, thank you very much for... Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy megadta a lehetőséget arra, hogy ismertessem ezt a fontos témát. A Dán kormány a vízzel kapcsolatban egy sor jogszabályt megsértett. Jó néhány helyi politikus frakció és állampolgár nevében vagyok itt, akik sajnos nem tudnak ma itt lenni. Dániában most voltak a választások. Az ügy a Dán kormány azon szállékával kapcsolatos, hogy a Kategati régióban és a Balti tengeren ö, szennyezze ö, a vizet. A környezetvédelmi teret ö, vezeti be az új irányelv, és ezzel több nitrogén és foszfor kerül a vízbe, a biodiverzitás így csökken, és ártunk a talajnak, valamint a flórának, faunának. Három fontos pontról fogok beszélni, egyrészt a pollúcióról, másodszorban arról, hogy a régióra és a szomszédos országokra milyen kihatása van ennek, és harmadsorban annak, hogy hogyan ütközik ez az egész az uniós jogba. Először is nézzük, a vízügyi keretirányelv kimondja azt, hogy az olyan anyagok, amelyek az eutrifizációt járulnak hozzá, növelik a nitrogén és foszfor jelenlétét csökkenteni kell. Viszont Dániában a partmenti vizek ilyen szempontból a környezeti célokat nem tartják tiszteletben. A Dán kormány úgy gondolja, hogy környezetvédelmi teret hozott létre, ez szennyezi a vizet. Ez a környezetvédelmi tér nem létezik az uniós jogszabályokban, és a tudományban sem viszont lehetővé teszi a hallgazdaságok számára, hogy tovább szennyezzék a vizet azzal, hogy további 800 tonna nitrogén és 96 tonna foszfor kerül a vízbe. A mezőgazdasági csomagban ezt már jóvá hagyták, és még inkább szennyezik a vizet, hogyha ezt így elfogadjuk. A szabályok értelmében azt mondjuk, hogy például a kagyló gazdaságok csökkenthetik a nitrogént, foszfort, hogyha planktonokat használnak fel, még inkább szennyezve ezzel a vizet. A, a, jelek nem mutatnak arra, hogy megfelelő módon távolítják el a foszfort a vízből, és nem is biztos, hogy ennek az egésznek lesz kihatása. A kagylók ö, révén ö, antibiotikumok kerülnek a vízbe, és éppen ezért ez az opció, ennek az opciónak az alkalmazása nem megfelelő. A kihatások a szomszédos országokra és a kategati régióra, apartmenti vizekre káros lehet. A Dán kormány ezt nem is vette figyelembe. Az oxigén hiány a tengeri környezetre és a turizmusra is káros kihatással lesz. A tengeri fő látványa például nem olyasmi, amivel a turisták szeretnek találkozni. Ami a nyílt ketrecek alkalmazását illeti, ez is káros a környezetre nézve, és akkor még meg sem említettem azt, hogy milyen gyógyszerekkel fogják a halakat nevelni és kezelni. És emellett a biodiverzitás is csökkent majd a vizekben. Hogyan ö, ö, szegjük meg a szabályokat? a kagyló gazdaságok lehetővé tételével, megengedésével az említett vizekben csak megszegi a Dán törvény az uniós jogszabályokat. És említettem már, hogy további 800 tonna nitrogén kerül a vízbe. A környezetvédelmi tér fogalma az uniós jogszabályokkal ellenkezik, hiszen itt nemzeti kvótákkal törtik, töltik fel ezt a teret, még akkor is, hogyha e, nem tesz eleget a környezetvédelmi szabályoknak ez a tér. Az uniós jogszabályok azt mondják, hogy nem engedik meg az ilyesfajta vízszennyezést, különös tekintettel arra, hogy nem tesznek eleget ezek a terek a környezetvédelmi szabályoknak. Emellett a tengeri stratégia és a vízkeret irányelv társadalmi és gazdasági hatásvizsgálatot is igényel egyes fajta projekt előtt. A hatásvizsgálat világosan bebizonyítaná azt, hogy nem csak, hogy romlana a, kör, romlana a környezet minősége, de a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából is káros lehetne, hiszen a turizmus szenvedne. Tehát a tengeri stratégia irányelvet és a vízügyi keretirányelvet is megszegi, és nagyobb a költségei, mint a hatásai. A recirkulációs mezőgazdasági rendszerekhez hasonló rendszereket kellene itt is figyelembe venni. Azt kérjük, hogy az új Dán törvényt módosítassa annak érdekében, hogy a környezetvédelmi tér fogalmát távolítsák el ebből a törvényből. Köszönöm szépen, a bizottság képviselője itt van, ma kemény munkát kell végeznie, de hát még egyszer önnek kell adnom szót, tessék. Köszönöm szépen, hát nagyon szívesen teszem ezt. Köszönöm még egyszer. Ezen uh, típusú szennyezés Európa te- szerte rendkívül nagy probléma, és az ilyen tengeri szennyezés ellen már több alkalommal a luxemburgi bíróság előtt felléptünk, nem vagyunk tehát passzívak. Ezen specifikus problémára térjünk át ma. Az intézkedések a Dán élelmiszer és agrár csomag részét képezik. Vizsgálni kell minden egyes részét tehát, és a jogosság vizsgálatát kell elvégezni. 2017. június 1-én módosult azon ö, ö, környezetvédelmi törvény, amely engedélyezi a minisztérium ö, részéről, ahogy a petíció benyújtója is erre ö, utalt, jogi alap fal rendelkezik, tehát a szakminisztérium eh, ilyen módosításokra. Ez viszont nem jogsértés önmagában. A miniszter a ezen kompetenciájával nem élt, ha mi jól tudjuk. Tehát egyszerűen a rendelkezés álló információink alapján a Dán intézkedések specifikus esetben a kompenzációs esettel kapcsolatban nem sérték az EU joga, jogalap, jogalkotási instrumentumait. Margarit Auken, tessék! Én köszönöm, hogy szót kaptam, és tudom, hogy sokan követik nyomon a mai beszélgetést. Péter, Dániában is, Péter és Cecília. Ez egy olyan ügy, amely Svédországot és Németországot is érinti. És mi is kaptunk Hollandiából és a balt, sőt a balti államokból is információt kollégáktól. Nagyon fontos tehát, hogy hogyan is lép föl Dánia a nemzetközi aspektusokat és a környezetvédelmi aspektusokat is meg kell vizsgálni. A bizottság miért nem foglalt állást e stratégiájával kapcsolatban, és miért nem mindig ugyanazon mechanizmusokat alkalmazzuk a tengeri stratégia alkalmazásakor? Látjuk, hogy Dániát különböző uh, ítélettel uh, malasztalták el a vízkeret irányelvvel kapcsolatban ami a tenger jogalkotását illeti, ott vannak dolgok, amiket nem tart be Dánia. Egy kicsit úgy vagyunk itt, mint egy ilyen zárt körben, és megpróbáljuk úgymond házon belül e, elintézni a dolgokat, ahelyett, hogy a tengeri jogszabályokat alkalmaznánk. Dánia mindaddig, amíg a jelenlegi kormány nem lépett hatalomra, a tengeri stratégiát és a víz minőségi stratégiáját együtt vette figyelembe, viszont aztán most eltérések történtek azóta, külön választották a kettőt. Miért? Mert a vízminőségi irányelvvel kapcsolatban az Európai Bíróság hozott egy ítéletet, ahol elmarasztalta Dániát, és aztán ott van még a, a a magának, a kagylóknak a tenyészete, és ez nem a, a fjordvidékről beszélünk, hanem egy olyan helyszínről, ahol közel partszakasz mentén látjuk, hogy északról érkeznek a kagylók, és a svéd fenségvizekre is kihat mindez, és a nyugati szelek ö, a kagylókat kelet felé, Svédország felé ö, fújják el, úgymond áramoltatják, és Németország északi részére is kihat ez a helyzet. Most egyszer nem lehetne a bizottság részéről korrekten fellépni? Valami rosszul sült el egy miniszter még nem adott engedélyt, holott joga lenne erre, a bizottság ezért úgy mond, nem reagál. A bizottság mindig csak akkor lép fel, amikor már a dolgok rosszul sültek el. Úgyhogy én azt gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy előbb reagáljunk, mint mikor már késő készen áll egy törvény, az Európai Bizottság azt mondja, hogy majd várunk, még a törvényt alkalmazzák. A törvény megszületett, ott van. A bizottság megint akkor fog csak felépni, ismétlem a maga, amikor már a, lejárt az idő, és már megtörtént a baj. Kérem, mindent el kell követni annak érdekében, hogy, a Dá, hogy Dánia ne csak nacionalista módon lépjen föl, hanem közösségi érdekeket is figyelembe vegyen. Az Európai Uniónak igenis hangot kell adnia ezen véleményének. Mi, akik itt vagyunk, nem biztos, hogy mindig a környezetvédelmet tartjuk föl legfontosabb szempontként, de az állampolgárok számára, akik ott élnek, a környezetvédelme a legfontosabb. Szükséges, hogy a bizottság a dolgok rossz végződés előtt még fellépjen. Köszönöm. Cecília. I, i lang tid og med stor interesse. Hosszú ideig, hosszú ideig és nagy odafigyeléssel figyeltem ezt az ügyet, vizsgálván azt, hogy hogyan is reagál a Dán kormány, amely megadta az engedélyt arra, hogy ilyenfajta kiegészítő halászati tevékenység folyjon. Miről van szó itt? Arról, hogy igazi fegyegetettségben vannak a tápanyagok, és ökoszisztémák mehetnek tönkre. Tehát nagyon negatív az ökoszisztémákra való hatás. Most pedig halljuk az Európai Bizottságnak a válaszát, és nem erre számítottam. Másra, nevezetesen arra, hogy sokkal több tájékoztatást kapunk a témában, és nem ennyire ambivalens válaszokat. Arra számítottunk, hogy a létező jogszabályokat fogják hivatkozásként felhozni, jelezvén az, hogy megsértették az Európai Uniós környezeti, környezetvédelmi szabályozásokat. Tehát mit kell tennünk ahhoz, hogy világos álláspontra helyezkedjen az Európai Bizottság, ugyanis ez, ennek hiány vagyunk hallottuk itt most a szakembereket, és az ő megnyilatkozások alapján teljesen világosnak kellene, hogy legyen számunkra, hogy megsértették a jogszabályokat. És mit kellene tenni ahhoz, hogy végre az Európai Bizottság reagáljon, és utalok itt Oken asszonynak a megnyilatkozására. Látjuk azt, hogy nem jól működnek a dolgok Dániában, és az újabb és újabb információk azt mutatják, hogy a toxikus tápanyagoknak a mértéke egyre növekszik. Tehát lépni kell. Én úgy gondolom, hogy ez egy figyelmeztető üzenet, és nagyon remélem, hogy egyértelműbb választ kapunk, és sokkal konkrétabb választban részesülhetünk az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy most a petíció benyújtójának kellene újra szót adnunk. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a bizottságnak is. Köszönöm, hogy megfontolják a petíciónkat. Mint ahogy a parlamenti képviselők is elmondták, a válasz a bizottság részéről nem kielégítő. Egy technikai részletről nyilatkoztak, de ez még nem következett be. Ha jól tudom, bizonyos pisztránk fajták ikrával kapcsolatban vannak szabályok erre a régióra, és bizonyos gazdálkodási módok, de ezzel a gazdálkodással fel kell hagyni, hogyha szennyezik a környezetet. A szomszédos országok véleményét miért nem vették figyelembe, hiszen ilyesfajta tér nem létezik. A bizottságtól kérdezném, hogy az előkészítő munkájában, vagy más nemzetközi intézményben hallottak-e ilyen környezetvédelmi térről, mint mozgástérről, valaki kitalál egy ilyen teret, hogy szennyezhesse a környezetet. Őszintén szóval a tudományban nem létezik ilyesfajta tér. Köszönöm. Szeretnék még valamit hangsúlyosítani. Engem meglep az, hogy a bizottság hogyan áll hozzá ehhez a kérdéshez. Itt van ez a környezeti tér, amelyet a Dán kormány talált ki, azért, hogy további kivételeket teremtessen. De hát ilyesmi nem is létezik az uniós jogban, ezért nem lehet ezt megengedni. A kollégám is elmondták, Cecília és mások is. Itt jobban oda kellene figyelni erre a kérdésre. A kérdés, hogy a bizottság hogyan áll hozzá ez az egészhez. Figyelni kell arra is, hogy Dánia hogyan viselkedett ebben a témában. Elnök, Dánia ezt a törvényt 2017-ben nemzeti jogszabályként fogadta el, de ez nem uniós jog. Tehát itt egy Dán törvényről van szó. de nem is tartja magát a törvényhez. Ha ez a törvény értelmetlen, akkor ezt is figyelembe kell vennünk. Itt a Kategáti régióról van szó, és a Balti tengerről, tehát uniós hatáskör nem hozhat külön törvényt erre vonatkozóan, hiszen ez egy uniós kérdés, egész egyszerűen hoztak egy nemzeti törvényt, és ennek szemszögéből nézik az egészet. Most a bizottságnak kell ezt megvizsgálnia, meglátjuk, hogy hogy működik mindez. Igen, hát elég nehéz fogas kérdés ez. Egyrészt kristálytiszta maga a probléma, de mégiscsak fejfájást okoz. Van egy uniós balti térségre vonatkozó stratégiánk, ezt mostanáig nem is emlegették és ezt a bizottság megvizsgálhatná. A balti tengeri stratégia egy dokumentum, ezt ténylegesen végre kell hajtani. Ez nem egy puszta könyv, amelynek fogatlan tigrisként kell a polcon kuporognia. Tehát kérjük a bizottságot arra, hogy ezt vizsgálja meg, és vizsgálja meg azt is, hogy a Dán törvények testmértékben megfelelnek ennek a stratégiának, és vizsgálja meg azt is, hogy a stratégia által említett eszközöket a Dán hatóságok megfelelő módon hajtják végre. Tehát mit teszünk? Természetesen ez a petíció nyitva marad a bizottságtól, updated információt kérünk majd, hogy megvizsgálták-e azt, hogy a Dán hatóságok teljes mértékben megetesznek-e az irányelvnek és a balti tengeri stratégiának. És a Dán környezetvédelmi miniszterhez kell fordulni, el kell mondanunk azt, hogy bennünket rendkívül aggaszt ez az ügy, és tegyünk nekik javaslatokat, arra vonatkozóan, hogy ne adja ki engedélyeket az új törvényre hivatkozva. Az egészet tágabb kontextusban kell vizsgálni. Teljes mérték eleget kell tenniük az irányelvnek. Én, engem ez érdekel. Sajnos mikrofonon kívül hallangzott el megjegyzés. Ez a környezetvédelmi tér, melyre hivatkoznak, erre vonatkozóan fontos az, hogy a bizottság erre a fogalomra vonatkozóan fogalmazza meg az álláspontját, mert nem létezik ilyen az uniós jogban. Elnök, most nem fogom Shakespeare-t idézni, de gondolnak, hogy, gondolhatják, hogy mire gondolok én. Tagállamról tagállamra járva azt látjuk, hogy mindenhol ugyanaz van. Az országokat nem érdekli, hogy a szomszédos országban mi van. Az, amit Dániában tesznek, van hatása Európára nézve. Főleg a balti-tengeri térségben van hatása, Németországot érinti, Svédországot és a környező országokat. Tehát nagymértékben európai érdekekről van szó. Ezt a levélben is ki fogjuk mondani, és a bizottsághoz fordulva azt kérjük a bizottságtól, hogy legyen megerősített, mondjuk így megerősített együttműködésünk ebben a témában. Kérve kérjük önöket, hogy vegyék figyelembe a balti tengeri térséget, a következő alkalma, amikor erről a témáról beszélünk, rendben van? Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! És minden jót Dániának! Elnök asszony, szeretném elmondani, hogy engem érdekel a szakbizottságaink véleménye is a halászati és környezetvédelmi szakbizottságokat érinti ez a téma. Vajon ők elégedettek ezzel a helyzettel? Megkérdezhetnénk őket is. Tehát kérdezzük meg az illetékes szakbizottságokat. Mert azt látom, hogy mi nagymértékben elégedetlenek, elégedetlenek vagyunk, csak kérdés, hogy a, Hát igen, részben az agrés, de mindesetre a halászati és a környezetvédelmi szakbizottságok mit gondolnak erről az ügyről. Rendben van. Levelet küldünk az agri és a PES szakbizottságoknak, és megkérjük a Head of Unitunkat, hogy a PETI hálózat napi rendjére ezt helyezze föl, mert ezen témával kapcsolatban mindenképpen oda kell figyelni e, az ilyen helyzetekre. Köszönöm szépen, és jó utat haza Dániába a petíció benyújtójának. And two, the... Most térjünk át a 16-os napi rendi pontunkra, amely az Európai Parlament Kutatószolgálat által készített nyári időszámításra vonatkozó 2084 irányelv szerinti uniós rendelkezések utólagos hatásvizsgálata. Itt van-e az előadónk? Igen, tessék, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen először is a lehetőségért, hogy a nyári-téli időszámításra szóló hatásvizsgálatról beszélhetek. Ingmar Mayer vagyok, az Európai Parlament Kutatószolgálata. A Júri Szakbizottság felkérésére készítettünk mi bizonyos ágazatokra energetika, gazdaság és közegészségügyi kihatásaira is készítsünk egy hatásvizsgálatot. Egy rövidített változatát papírformában is itt megtalálhatják. E, EU kontextusba helyezzük magát ezen nyári időszámítást, aztán különböző szektorok hatásaira e, térek majd ki, majd pedig a közvéleményt vizsgáljuk meg, még mielőtt zárszóval néhány gondolatébresztő e, lehetőségről és forgatókönyvről szólnék. A nyári időszámítás gondolata az, hogy a nyári napfényt használjuk ki, és úgymond DST-vel éljünk. A nyári és téli equinox után ugye mindig változtatunk egy órával előre, meg hátra hozzuk az órát. A természetben nyáron, ugye a nyári időszámítás mindenkit, minden EU-s polgárt illet, Számos érzelem hatja hát ezt a témát itt a parlamentben, és EU polgárok ö, ö, számosan nyújtottak be petíciókat. Magát ezen időszámításra vonatkozó ö, idős társ döntéssel való 2084-es rendelkezést 2001-ben ültették be, ültették át magára a különböző nemzeti jogszabályokra, és a harmonizáció alapján 114-es EUMS szabály és úgymond cikk beszél külön erről a szabályról. Németország és más országok először a nyári időszámítást már az első év, világháború alatt bevezették, aztán a 70-es, 80-as években más európai ország is ráállt erre a rendszerre, három ok miatt az egyik energiatakarékossági megfontolásból, a 70-es évek ugye válságos idők voltak, aztán esténként munka utáni, iskola utáni szabadidőt jobban ki lehetett élni. Ez volt a második megfontolás. Harmadik megfontolás pedig kereskedelmi és szomszédságpolitikai okokra vezethető vissza és nemzeti jogszabályokban is meghatározták mindezt. Korai időktől kezdve saját ütemtervük alapján vették át a nyári időszámításra való átállást, viszont a kereskedelem, kommunikáció, a harmonizáció nélkül nehezen oldódott meg, viszont 75-től a harmonizáció felé elmozdulás történt, kilenc különböző irányelv irányelv módosítással a harmonizációt is eh, elértük. Nemzetközi kontextusban a nyári időszámítást eh, eh, a 60 ország alkalmazza az iparosodott világban, Észak-Amerikában, Ausztráliában, Európában, és kicsit közép-keleten, közel-keleten is. Vannak olyan országok, amelyek vagy már nem, vagy soha nem álltak át, Izland, Belarus, Oroszország, Törökország sem álltak hát soha nyári időszámításra. Más európai országok átállítják szinkronizált módon egy időben az órájukat. Lássuk a nyári időszámításnak kihatásait különböző ágazatokra. Mint önök is elképzelhetik, száznyi tanulmány vizsgálta meg ezrein oldalaknak a hatásokat, a potenciális hatásokat különböző gazdasági területeknek. 99-ben eh, a bizottság már egy hatásvizsgálatot eh, végzett az akkori irányelvnek. 2007-ben monitoring jelentés jelent meg pontosan azért, hogy 2000-ben eh, az még mindig érvényes volt maga az irányelv írja egyébként ezt elő. A technológiai grémiuma a Bundestagnak tudományos és technológiai változások gorcsöve alá vette ezen nyári időszámítást, és komoly kutatási programok indultak be erre 2016-ig terjedően. Az biztos, hogy a legátfogóbb kutatásról beszélünk e témában a projekt megvizsgálta azon tudományos és nem tudományos bizonyítékokat, amelyek 2007-től megjelentek, és 2007 óta táplálják ezen tematikát. Nagyra értékelendő, ezen módszertan mentén megfogalmazott minden egyes kutatási anyag. Nagyon gyakran a módszertan, amelyet alkalmaznak, vagy a külső hatások is, és faktorok, tényezők magyarázzák azt, hogy különböző következtetésekre jutnak különböző grémiumok. A mi Európai Parlamenti Kutatószolgálatunkat a Bundestagból és más kutatási eredményekből merítve dolgoztuk tovább. Megvizsgáljuk a belső piaci hatásait, energiatikai, mezőgazdasági, biztonsági és egészségügyi egészségügyi hatásait. Időn véges, ezért csak a belső piacra, energiára és az egészségügyre koncentrálnék. A belső piac különös figyelemre méltó, mert a fő célja az irányelvnek az volt, hogy a belső piac megfelelő működését segítse. Az előnye az időszám, a, a nyári időszámítási irányelvnek nem tűnik magától értekedődőnek első látásra, viszont ha nem lenne harmonizáció, akkor az lényeges hatásokkal járna. 2014-es tanulmány azzal zár, hogy magasabb lenne a költség a belső piacon, és kisebb lenne a termelékenység, hogyha nem létezne a nyári időszámításra való átállás. Energiatakarékosság eredményei vegyesek nem mindig lehet eh, transferálni egyes eredményeket országról országra, mert ugye a eh, klíma, a földrajzi elhelyezkedés, kulturális eh, lakhatási körülmények, légkondicionált vagy nem lakások eltérő eredményekhez vezethetnek viszont ami az energetikai fogyasztásokat illeti, biztos, hogy lehetne megtakarítani az adott háztartásokban, de az ipar egészében nem feltétlenül. Az energia megtakarítás 0,30 4%-a lenne az energia, összenergiafogyasztásnak. Egészségügyi spektrum a nyári időszámítással kapcsolatban vannak rövid és hosszú távú pozitív és negatív hatások. Néhány tanulmány beszél csak az előnyökről, mely szerint az emberek hosszabb napfényes napokat élhetnek meg, sportolhatnak szabad levegőn, és az biztos, hogy a fizikális egészséghez hozzájárul, és D-vitamin bevitelhez is hozzájárul a nap sugárzásból való előnyök élvezete. Az emberi bioritmus bizony negatív hatás lehet. Egy kicsit egy olyan jetlaghez hasonló helyzet áll elő az óra átállításakor, és az, a test biológiai ritmusa úgymond zavart él meg egy bizonyos időn keresztül. Általában néhány napra kell számítani, mire az emberi test átáll, de a kronobiológiai szakértők azt mondják, hogy a biológiai óra azért nem ennyire érzékeny, és hogy vannak olyan kronotípusok, amelyek nem könnyen állnak át, vagy egyáltalán nem állnak át erre az időszemítás átállásra óra. Az emberi test órára mm, igazából a Nobel-díj, orvosi Nobel-díjat három amerikai kutatónak adták meg, akik pontosan e témában kutat, kutatnak a cirkádiánus biológiai ritmus területén. Ugye a rendszerekről való átállás helyzetéről beszélünk. Látjuk, hogy nemzeti parlamentek nyári-téli időszámításra történő megszüntetéséről adtak be számosan petíciósok petíciókat. A közvélemény is megosztott a e téren, és a legutóbbi Európai Uniós Euróbariméter mm, azt mutatja, hogy a 80-as, e, 90-es évekhez képest eltérő a megítélés, ami a cirkádián ritmust illeti. Vannak, akik nagyon nem örülnek Németországban, más országokban is ennek a nyári időszámításnak, aztán vannak nemzeti kezdeményezések a parlamentekben is, de őszinte leszek, nagyon keveset tudunk a hozzáállásáról azon polgároknak, akik végül is nem hallatják hangukat, örülnek ennek a nyári időszemítás átállásának, érdektelenül állnak e témával szemben, vagy vannak olyanok, akik úgymond egyáltalán nem is foglalkoznak ezzel. Van, aki inkább a nyári vagy a téli időszámítást preferálja, vannak előnyök és hátrányok minden oldalról pro és kontra évek. Van még egy percem, köszönöm szépen. A, mielőtt eldöntenénk, hogy melyik időszámítás mellett e, tesszük le voksunkat, a nyári vagy az idő, a téli e, időszámítás előtt, Ugye hát minden EU országban eltérőek a naplemente és a hajnali napfelkelte időpontjai is, ugye? Attól függ, hogy az, or- az ország melyik időzónában, földrajzi ö, ö, ö, területen és tengerszint feletti magasságon találhatóak. Grafikonok születtek Aténban, Bécsben és Stockholmban, és táblázatot is elolvashatnak egy teljes Európai Uniós országlistával a tanulmányunkban. A tagállamok opt-outról nem dönthetnek, mert az EU szabályt ezzel megsértenék, és a jelenlegi rendszer megváltoztatásához az irányelvet kellene módosítani. Három fellépési lehetőség van a jelenlegi időszámítás rendszerén ennek megtartása, visszavonni az irányelt, vagy módosítani. Hogyha visszavonnánk, határon kívül, határon kívül helyeznénk az irányelvet, az azt jelenti, hogy automatikusan a nyári időszámításnak nem lenne vége, hanem a harmonizációnak lenne vége ezzel, és akkor a tagállami kompetenciába kerülne vissza a döntés az, idősz, az irányelv végével maguk a tagállamok dönthetnének saját hatáskörükben arról, hogy hogyan járnának el. Valahol fragmentációhoz, töredezettséghez vezetne az irányelv hatályunk kívül helyezése, visszavonása, és ha módosítanánk az irányelvet, akkor lehetőséget adnánk opt-out lehetőségre, kilépésre egyes tagállamoknak, de hogy ki élne ezzel, azt eldönthetnének saját berkekben a tagállamok. A jogalkotás úgy alakulna, hogy végül is egy uniformizált módon is megtörténhetne ez a ö, változás. Viszont ha ilyen forgatókönyv mentén lépnénk föl, akkor mindenki maga dönteni el az időszámítását hogy most lehetne úgymond még az időzónákon is változtatni nemzeti hatáskörben, erre lehetőség van. Most nekünk ugye nem az a hivatásunk, hogy döntsünk az egyes forgatókönyvek pró és érvei mellett, csak felsoroljuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak a rendelkezésre álló bizonyítékok mentén, az, hogy milyen is a helyzet az Európai Unióban. A mi kutatószolgálatunk teljesen semleges megközelítéssel kívánta körüljárni ezen fontos témát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt önt hallgatni. Sok olyan dolgot említett meg, amire én nem is gondoltam. Például az, hogy milyen katasztrófa lenne az, ha a tagállamoknak adnánk vissza a hatáskört kompetenciát. Abszolút káosz alakulnak ki, néhányan alkalmaznak, néhányan nem. Szóval és akkor most nézzük a, 2, a 2558 per 2014-es petíciót. A Úri Sárfenortnak adom meg a szót a petíció benyújtójának 5 perc tessék. Köszönöm szépen. Szeretném az Európai Uniót, és szeretném is megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehettek. Sokan azonban elveszik a kedvüket amiatt, hogy a brüsszeli bürokrácia hogy néz ki, nyilván Németországban is hasonló a helyzet. A döntés az időhátállításról, az óraátállításról rossz döntés volt, viszont nem lehet ezt visszacsinálni, és éppen ezért ez rossz bürokrácia. Biztos vagyok abban, hogy akkor növelhetjük az európátiságot, hogyha odafigyelnek az emberekre. Figyelme kell venni azt, hogy az óraátállítással ártunk a gazdasági teljesítményünknek. Ez mindig az átállítás utáni két hétben következik be, mert az emberek legyengülnek, és a gazdasági teljesítmény is gyengül ilyenkor és ilyenkor a mi jólétünk hátrányos helyzetbe kerül az olyan országokéval szemben, akiknél ilyen orráltállítás nincs. Emellett nem csak a közvetlen hatásokról beszélhetünk. A gyerekek este tovább, soká, több, tovább maradnak fenn, mert világos van, rosszabban alszanak, kevesebbet, és ez csökkenti a teljesítőképességet, a gazdasági képességet is és ezzel növekszik az agresszivitás is, amit jelenlegi társadalmunkban is láthatunk. Itt nem az a lényeg, hogy nyári vagy időszámítást, vagy téli időszámítást választunk, hanem az, hogy legyen egy kompromisszum, a téli és a nyári között legyen egy köztes kompromisszumidő, lehet, hogy e, e, senki sem fog panaszkodni, és mindenki elégedett lesz majd akkor ezzel a kompromisszumos időszámítással. Köszönöm szépen a bizottság itt van, Mona Björkjör, nagyon svédnek tűnik nekem az önneve, tessék, bizottság, köszönöm szépen, tisztelt képviselő asszonyok és urak. Köszönöm, hogy ez a téma ma napi renden van, és köszönjük a petíció benyújtójának is. Tudomásul vettük az összes ide eső petíciót, mert több számos petíció tartozik ezen napi rendi pont alá, és természetesen tudomásul vesszük az aggályokat, amelyeket a petíciókban hangot kapnak. Köszönjük szépen az előbb ismertetett tanulmányi eredményt, nagyszerű kutatás eredménye, és nagyon jól ismertette az irányelv hátterét is. Tulajdonképpen, mint ahogy elhangzott, az Európai Unió és a bizottság szándékában nem állt az, hogy a nyári időszámítást vezessük be. Ez egy harmonizációs intézkedés azért, hogy a különböző nemzeti szintű nyári időszámítás rendszereket szüntessük meg, hogy a belső piac zavarait elkerülhessük említették a standard idő kérdését, de hát erről a tagállamok dönthetnek. Előfordul, tehát, és most is ezért van három időzóna az Unióban. Ami a bizottságot illeti, egy sor kérdésre válaszoltunk, melyeket a parlamenti képviselők tettek fel nekünk, és már mondtuk, hogy mi is vizsgáljuk jelenleg a nyári időszámítás kérdését, most vizsgáljuk meg az asztalon lévő összes bizonyítékot, és természetesen vizsgáljuk a tagállamokban lévő fejleményeket is. Gondosan odafigyelünk arra is, hogy az állampolgárok ott mivel állnak elő. Ilyen kontextusban nagyon hálásak vagyunk az említett kutatási eredmény ismertetőjéért, ez majd input lesz a számunkra is az általunk most végzett gondolkodó munka tevékenység során, és figyelembe fogjuk venni a petíciókat, valamint azt, amit a parlamenti képviselők is mondanak. Ezt mind-mind figyelembe vesszük a probléma vizsgálata során. Természetesen állunk elébe a beszélgetésnek, csak ez legyen bizonyíték alapú, és az unió, és unió szerte mindenhonnan képviseltessék magukat ebben a vitában. Köszönjük szépen még egyszer, mi folytatjuk a témában való gondolkodást. Köszönöm szépen. A bizottságtól kérdeznék valamit. Mivel a bizottság azt mondta, hogy 2017-ben folytatni fogják a téma gondolkodását, tehát most már 2017-nek mindjárt vége van, mikor fogunk a parlamentben beszélni erről újra önökkel? Köszönöm. Hát az értékelésünk zajlik, de nem tudok most semmiféle végső dátumról beszélni. Nem tudom, hogy mikorra fejeződik be az értékelésünk. Elkötelezettek vagyunk, de tulajdonképpen zajlik az értékelés, erre majd vissza kell még térnünk. Tudhatában vagyunk a kötelezettségvállalásainknak, de nem tudjuk, hogy idén meg lesz ez Nagyszerű, hogy az elnök. Bulk biztos asszony 2016. októberi nyilatkozatára utalnék. Ő azt mondta, hogy 2017-ben ez a vizsgálat lezárul, de nem így van. Akkor vegyük úgy a helyzetet, ahogy van most. A kollégáknak adok szót. Auken asszony, tessék zavarban vagyok én itt, mert én nagyon szeretem a nyári időszámítást. Én a gyerekeim akkor születtek, két gyerekem, mikor átálltunk, és, és ugye este, amikor lefektettem őket, még akkor régen világos volt, ez volt az egyetlen problémám a gyerekeim idején. De Dániában, ahol az ember végre élvezheti a nyári napsütést. Persze Finnországban is így lenne ez, mert hiszem szinte le sem nyugszik a napot Finnországban, de a nyári-téli különbség nem akkora nagy azért mondjuk Norvégiában, Izlandban, ugye? De ez csodálatos nagyon szeretem. Az, az utcai erőszak is csökkent, nem tudom, Portugáliában, Spanyolországban mi történik, mert a hivatalos londoni időszámítás szerint számít, de hát ott van még a Portugáliában a közép-európai időszámítás, Portugáliában és Spanyolországban szenvednek meg igazából legtöbben az időszámítás miatt betegségeket, meg egyebeket. Hát tudjuk. Ha egy óráról van csak szó, tudom, hogy két-három óránál azért már ez egy komoly dolog, meg öt-hat óránál, de egy óra, hát arra könnyen át lehet állni. Én remélem, eh, hogy én, én, én, az én érzelmeim mindenképpen mellette érvelnek, de megértem a másik oldal érveit is. Szerintem túlzottan túlzóak, ezek a kaotikus, nagy kontraérvek, meg nehézségek, amelyekről beszélnek, majd meglátjuk. Az egyetlen dolog talán, amely egy kicsit sajnálok, az, hogy itt a britekhez igazából alkalmazkodunk, és a szép hosszú reggeleket nem élvezzük, mert már olyan késő van, én szeretem a nyáron egy plusz órával ö, rendelkezni, de szeptember végén kellene mindezt megtennünk, ö, nem úgy, ahogy most, hogy mondjuk reggel, ugye? A szép világos délelőttök ott vannak meg reggelek nyáron. Mondjuk Frankfurt északi részén, ugye? Köszönöm. Minnyáján tudjuk, hogy a nyár, a nyáron minden olyan könnyű, élni könnyű nyáron, ez szép minnyájunk számára. Múlt héten felfedeztem, és itt nálunk is, Strasbourgban is, még ott van az a régi eh, kis eh, kör, villanykörte, miért energiahatékonysági szempontokból egy svéd barátom most már ugye LED lámpákkal ö, mm, ö, operálunk, de hát itt nálunk még fel sem fedezték Edison ö, találmányát ö, a 19. század óta. Persze, számos hibát kellene itt orvosolni a házunkban. Péter, mit szeretne mondani? Igen, köszönöm, köszönjük a tanulmányt, és köszönöm a petíció benyújtójának is, hogy eljött ide és elmondta a véleményét. Hát itt mosolyogtam. Egyébként jó a kompromisszum, új formál kompromisszumnak, senki sem kapja meg azt, amit akar. Berlinben egyébként most a kormányalakításnál ezt alapul vehetnénk. És akkor komolyra fordítva a szót, ha a nyári-téli időszámítást nézzük, és az, hogy mi idegesíti az embereket a leginkább, akkor az az átállítás, hogy át kell állniuk időben. Ha Németországról beszélek, egész egyszerűen az embereket csak az átállítás, átállás idegesíti, és a többi teljesen mindegy. A nagy többség azt mondja, hogy ha sikere, sikerülne elkerülni, akkor az rendben van, legyen esetleg nyári időszámítás. A lényeg az, hogy csak egy valami legyen örökké, ne kell átállni. A tanulmány azt mondja, hogy ugye még múlt évszázadban ez energiát lehetett spórolni, de időközben kiderült az, hogy a gazdasági szempontok voltak annak idején a szempontok de most már nem így van. Látjuk azt, hogy gazdaságilag semmit sem hoz az átállítás. Így is lehet számolni, úgy is lehet, és csak nem mindig nulla. van a pozitív és negatív hatásai az átállításnak. Most, ha megszüntetjük az egészet, más aspektusokat kell figyelembe venni, és ez rendkívül érdekfeszítő. Én a harmonizációs aspektust szeretné megcélozni, akkor már legyen egy európai megoldásunk, egyetértünk. Akkor ne mm, különböző ide, időnk legyen, hogy három országon utazok keresztül Európában, akkor ne kell háromszor átállítanom az órámat, mert az katasztrófa. Jó lenne, a bizottság egy kicsit bátrabb lenne nem csak petíciókról van itt szó, hanem az Európai Parlamentnek is van az átállítása ellen szóló állásfoglalása. Van egy ö, munkacsoportunk is, aki ezt szeretné elérni. Tehát jó lenne a bizottság bátrabb lenne. Itt egy helyben toporgunk, beszélünk róla, azt mondjuk, hogy átállhatunk, vagy akár ne álljunk át. De aztán akkor közben telik az idő, és nem csináltunk semmit jó lenne, a bizottság előállna valamivel, hogy akkor ezzel kapcsolatban nőtsenek a tagállamok. A harmonizációra figyeljenek oda, de mondják ki azt is, hogy nem szeretnénk, elkerül, el szeretnénk kerülni az átállítást, csak beszéljük meg azt, hogy milyen időre álljunk át. Németország azt mondja, Németországban azt mondják, hogy igen, igen, jó lenne, ha ezt megszüntetnénk, de közben nem történik semmi. 2017-ben azért ugye bizottságtól már valamilyen eredményt kellett volna kapnunk. A bizottság pedig azt mondja, hogy azért ne siessünk annyira, szép lassan. Kérném szépen a bizottságot arra, hogy nyújtson be valamit, terjessz elő, hogy a tagállamok végre léphessenek. Mert akkor a tagállamoknak valamit tennie kell. Persze még a jogi szolgáltatót is meg kell kérdeznünk, hogy ki mit módosíthat, ki tehet és mit. A bizottság azonban nyilván módosíthatja az irányelvet, erre a tagállamoknak kell rábólintaniuk. De akkor már megvan a jogalkotás. Ma én azt mondom, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és megnyugtatnám a petíció benyújtóját. Módosíthatunk a helyzeten, Szóval ez nem természeti szabály, ez nem természeti szabály, hanem egy ember által megalkotott törvény, és ezt módosítani lehet, ehhez tartozik az időszámítás is. A bizottságot kérem arra, hogy ne a nyári vagy téli időszámítás megszüntetése címszóval járjon el, ne ez legyen a cím, hanem az, hogy az átállítást szüntetik meg. Ugye most jelenleg két átállításunk van, egy ilyen és egy olyan. Nekem teljesen, hát felőlem lehet Summertime Forever, mert én szeretem a nyári időszámítást. Köszönöm szépen a petíció benyújtójának, folytatjuk, nyitva hagyjuk, és a bizottságot bátorítanám arra, hogy a tagállamoknak nyújtson be valamit annak érdekében, hogy végre elmondhassuk a véleményünket. Utolsó megjegyzés – egy érv, ami már egyébként elhangzott. Ugye nagyon hosszú időre volt szükség, amíg Európa elérte azt, hogy legyen egy nyári és egy tár, téli időszámításunk. Egy-egy. Szeretnénk elkerülni azt, hogy ezt az egészet összezavarjuk, és még zűrzavarosabb legyen, de elérkezett most már az ideje annak, hogy majdnem azt mondom, hogy Summertime Forever, minden esetre próbáljuk elkerülni az átállítást. A parlamentben is, ezt előre bocsátom, van egy érdekvédelmi csoportunk, elnök asszony biztos, hogy támogat bennünket, egy állásfoglalást kell megfogalmaznunk, hogy a parlamentben még egyszer megbeszéljük ezt a témát. Viszont a gazdasági érvek már nem léteznek, nem a gazdasági okokból kifolyólag állítjuk át az órát. Inkább politikai vélemények vannak ebben a témában hallgassuk meg az embereket, foglalkozzunk azzal is, persze, hogy melyik a jobb, nyári vagy téli. Thank you very much, Peter. Köszönöm szépen, Péter. Sárfen Artúrnak adom vissza a szót. Köszönöm szépen. Nem igazán tudom már az elhangzottakat kiegészíteni. Hát jó lenne, ha nagyon gyorsan megszüntetnénk az átállítást. Egyébként pedig köszönöm szépen. I thank you for having traveled all... Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattak ide. Már alig várjuk, hogy a bizottság választ adjon e témára. 2017 óta várjuk ezt, nagyon várjuk, és remélem, hogy minél hamarabb ez megtörténik. Most azt mondom, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, várjuk meg a bizottság felülvizsgálatát e témában, és azt gondolom, hogy Péter is kifejezetten erre tett utalást. Biztosíthatom önöket arról, hogy ez egy nagyon élénk vitát kiváltó és aktuális probléma különböző frakciók részéről is. Én annyit utazom a világban, 7-8 órákat utazunk, átállunk, jetlegelünk, szerintem egy-egy óra nyaranta meg talán, tehát ez nem egy nagy dolog. Na de persze nem vagyunk mi ezzel egyedül a véleményünkkel, várjuk meg a bizottságnak a véleményét. Köszönöm szépen minnyájuknak, a petíció benyújtójának, kérem utazom vissza nyugodt szívvel Németországba, mert hogy 18-an vannak petíciósok, akik az önvéleményét osztják, úgyhogy figyelmesen fogunk úgymond manőverezni e területen. Most pedig én el fogom hagyni a terepet, és Csáki Pál fog minke, engem fölváltani, és itt van nagyszerű Csáki Pál úr, Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy rövid szünet után nem sokára folytatjuk. I will use Slovak language now. Szlovák nyelvékre fogok átállni most, és azon fogom ellen, elnökölni az ülést. Most a két utolsó petícióval fogunk tehát foglalkozni. 2013-ból származó 2664 Gabriel Obiang ha jól tudom, ő nincs körünkben a 18-as petíció részéről, ezért azt kérném a bizottság képviselőjét, Marius asszonyt, vagy Mármári urat, hogy ők maguk tartsák meg a prezentációkat. Who is present from this? Ki van jelen a bizottság eh, részéről a két személy közül? Ki van jelen a teremben? Úgy látom, a petíciós nincs jelen a teremben. Most kérném szépen, hogy a bizottság képviselője ő szóljon. Tessék parancsolni, öné a szó. Oh. Sorry. Uh... Elnézést. Van Mari úr, a külügyi szolgálat képviselője, neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A külügyi szolgálat részéről néhány megjegyzést engedjenek meg. Az általános kontextusáról magának a petíciónak, és hogyha megengedi, akkor uh, a, 2013 óta és legutóbbi 15-ös hozzájárulásunk óta mi történt. Mint önök is tudják, a politikai helyzet, különös az emberi jogok, politikai szabadság Ekvatori Gineában nem változott. Kicsiny kezdeményezés történt politikai nyitásra a rendszer részéről 90-es évek óta és mostanában is viszont ami az emberi jogokat illeti, ott még mindig igen gyenge az érvényesülése ezen jogoknak, rendszeresen nemzetközi szervezetek is monitoringolják mindezt. Az emberi jogok helyzete, politikai szólásszabadság komoly agályokra ad okot. Bizonyos politikai ellenzék öm, öm, öm, határokon kívül kénytelen élni, elhagyva országát, és néhány személyre, petícióban nevesített személyre szólnék. Mm, Zgermoto, Zgé Obiang úr Ról azt tudom elmondani, hogy végül is megállapodás nem ad lehetőséget arra, hogy külföldrön számüzetésből visszatérjen országába. Volt olyan személy is, aki visszatért Gínai Gínába, egyenlítői gínai anyaországába, de korlátozások mellett, és nemrégiben pár hónappal ezelőtt házi őrizetbe kellett, hogy vonuljon, és jelöltségét vissza kellett vonnia. Jelentős politikai térről szólva elnök, elnök kiválasztásokra 2016-ban sort került, de a, bolykottálták az elnököt. 37 év regnálása után újra megválasztották az elnököt, ez nem volt meglepő. Jogalkotási azaz november 12-én helyi önkormányzati választásokra és parlamenti választásokra békésen került sor ott az Afrikai Unióból és a portugál nyelvű országok tanácsa is megfigyelőket küldött a választásokra, az ellenzék komoly aggájainak adott hangot, és jogsértésekre panaszkodtak. az elnöki ki párt nagy többséggel nyert, 57 és 99 küldött el a különböző jogalkotási fórumokon az emberi jogok alakulását az egyenlítő gíneai térségben tovább vizsgáljuk, figyeljük az utolsó petíciós felépésünk óna. A óta a kormány bármilyen lehetőség, mármint hogy mi szeretnénk a bizottság meglagadni minden lehetőséget arra, hogy aggájainknak adjunk hangolt az egyenlítő gínai helyzettel kapcsolatban, és további lépéseket is foganatosítunk annak érdekében, hogy az emberi jogok érvényesítése, politikai szabadság, politikai tér kiteljesedhessen, és általánosságban a szólásszabadság érvényesülhessen. Ďakujem pekne ja. Chcem sa opýtať, či sa chce niekto vyjadriť. Köszönöm szépen. Most pedig a kollégáktól megkérdezném, hogy van-e megjegyzés. Úgy tűnik, hogy nincs. Akkor a javaslatom a következő a petícióra vonatkozóan. Rendkívül bonyolult az ügy, politikai töltető, kényes kérdés, és attól tartok, hogy a mi szakbizottságunk a helyzete nem változtathat. A javaslat tehát az, hogy küldjünk egy levelet a spanyol hatóságoknak, és tájékoztassuk a problémáról. Emellett küldjünk egy levelet Mogherini főképviselőasszonynak is, mely ebben a levényben vázolnánk a problémát. És ezután lezárnánk a petíciót, azért, mert valószínűleg ez a maximum, amit egy ilyesfajta kérdésben tehetünk. Látom a bólintást, úgyhogy járjunk el így. Utolsó petíciónk következik. A 405-ös, 405 per 2017-es petíció Cezár eh, Desboli Rello, spanyol állampolgár fogja ismertetni ezt. Tessék, Rello úr, 5 percben. Estimados miembros de esta Cámara, quiero en primer... Tisztelt tagjai az Európai Parlament ezen szakbizottságának, emberi jogok megsértése Líbiában, ez a petíciómnak a tárgya, illetve az, hogy az európai hatóságoknak, intézményeknek mi is a fellépése ebben a témában. A bevándorlóknak a szenvedése egy alapvető jogi és jogérvényesülő problémát érint azt látjuk, hogy a mediterrán övezetben elfogott migránsoknak a fogvatartása embertelen körülmények között zajlik. Egyesek úgy tesztek, mintha nem lehetne bármit változtatni a helyzeten, és ezt nem én mondom ki, hanem az, az, emberi, az ENSZ-nek, az emberi jogokért felelőse menekültjé, főbizottságának a vezetője novemberben fogalmazta meg. Olyan tanúvállomásokkal szembesülünk, olyan képekkel, videófelvételekkel szembesülünk, amelyek pontosan mutatják, milyen mélységesen, lesújtóan céltik meg az emberi jogokat. Ezen információkat köteles vagyok megosztani másokkal, és a tényeket a nyilvánosság elé hozni. A médiumokban számos feljelentés fogalmazódott meg, a nemzetközi szervezetek jártak így el, az ENSZ részéről, a Human Rights Watch és egyéb szervezetek léptek fel, és jelezték, hogy mi történik. Ezekről dokumentumokat csatoltam a petíciómhoz. Számos olyan szervezet létezik, amelyek védelmezték a migránsoknak a jogait a földközi tenger övezetében, a Médecins Sans Frontières, az Oxfam, a Jugendretet és a Szivacs léptek így módon fel, levelet intéztek a parlamenthez, ezt is csatoltam. Amiről beszélek, mindenképpen az önök figyelmét igényli messze menően. Miről is van szó? Nemi erőszakról, kínzásról, és mind olyan gaztetekről, amelyeket az ember kereskedőknek a hálózata követ el ebben a régióban, mégpedig a fogvatartási központokba is bejutva. A német külügyminisztérium megfogalmazta azt, hogy a fogvatartási feltételek rosszabbak, mint amilyeneket a második világháborús koncentrációs táborokban észleltek beszéljünk arról is, hogy az IMO a november 4. jelentésében is számot adott mindenről, de az adataik valószínűleg alulbecsültek. Több millió, több százezer emberről van szó, akik érintettek ezen gyakorlatilag rabszolga kereskedelemben. A CNN nemrégiben egy riportot tett közzé, és mutatta azt, hogy hogyan bocsájtanak áruként a piacra embereket. Ezen kívül egyesek arról számoltak meg, hogy közvetlen tanúi voltak a kínzásoknak az utaz, a tengeren való átkerésnek a kapcsán. Ezek az adatok is hozzáférhetők, ezt is csatolom a petíciómhoz, és hát hagy számoljak be azokról a képekről is, amelyeket itt láthatnak íme idéznek is, van a Csidi nevű gyerek, 18 éves Gambiából származott. Elmondta azt, hogy amikor Líbiába érkeztem 2016-ban, akkor emberrablásnak voltam a tárgya, és a zuvarai börtönbe vezettek Szabratában. Három hónapot töltöttem ott együtt más fogvatartottakkal. A fogvatartóink naponta egyszer adtak étkez, ö, el, ö, ételt, és erőszakot követtek el mindenki ellen kivétel nélkül. Többször is kínoztak, fel, ö, ö, fel lelúgattak, összekötötték a kezemet, és a plafonra ló, hát, rögzítettek, és onnét lógtak fel, onnét lógtam le, és ütöttek folyamatosan. Aztán Jude, 25 éves Nigériából ö, hatalmas szenvedéseket szenvedett el a fogvatartása során. Ö, egy pici nyíláson adtak be az őrök némi ételt, és arra kényszerítettek, hogy mesztelenül állva maradjunk órákon keresztül, közben pedig a fülünket húzogatták. Teljesen kimerült voltam, és ebben az állatopomban még tovább vertek a körülöttem lévő személyek is nagyon súlyosan megsérültek, egyesek kórházba kerültek, és soha nem tértek vissza a börtönbe a cél az, hogy hogyan lehet megakadályozni a migránsoknak a beáramlását, a bevándorlóknak az bevándorlását, menekülteknek a bevándorlását, és hát érintettek ebben ugye az Egyesült Királyság, Olaszország, és a ki kell emelni azt, hogy a líbiai határ őröknek a képzése mit tartalmaz mindezen kérdésekről. A különböző nemzetközi szervezetek, az ENSZ-nek a szervezetei is mit tesznek, kérdezem én a líbiai kormányt elismeri a nemzetközi közönség, legalábbis az egyik kormányt a háromból, de nagyon korlátozottan tudnak ők fellépni Líbia területének csak egy töredékén. Hogyan lehet kezelni az Európai Uniónak a külső határait? Ez a kérdés merül fel gondoltak-e arra, hogy adott esetben hogyan kezeljék azon, azon követeléseket, amelyek harmadik felek zsarolásként fogalmaznak meg. A fin- most további kérdés, hogy finanszírozzák-e közvetetten vagy közvetlenül a hadsereget, olyan hadsereget, amely nem is uralja a saját országának a területeit, nem sértik-e meg a nemzetközi egyezményeket, a menedéket való jog tekintetében, a akkor, amikor hozzájárulnak ahhoz, hogy visszatérítsék, visszafordítsák a menedékkérőket. És lehetőség van-e arra, hogy a visszatérítéseknek a végével biztonságos övezetbe kerüljenek a visszafordítottak? Szörnyűséges feltételek vannak a fogvatartásban, Líbiában, és egyeseket átadtak, egy személyeket úgy értem átadtak, kifejezetten ember csempész hálózatoknak. A civil szervezeteket mindeközben bírálják ö, többek között az olasz kormány hatóságai ö, a földközi tengeri tevékenységük kapcsán, sőt, támadták a civil szervezeteket a líbiai határoknál a líbiai határőrök. Ez oda vezet, hogy csökkent az Olaszországba bejutni kívánoknak a száma, de milyen célt szolgál ez. A fizikai biztonsága nem szavatolt a menekülteknek, amennyiben Líbiában maradnak, és nincsenek biztonságban sem ott, sem a tengeren. Nem fogadható el, hogy több ezer embernek a sorsa továbbra is teljes mértékben bizonytalan Líbiában erőszaknak és egyéb atrocitásoknak vannak kitéve. Mindez elfogadhatatlan, humanitárius, nagyon nagy súlyú kérdés, kellő politikai választ kell erre adni, és gondoljunk azon életékekre, amelyekre alapoztuk a közösségünket, a Lisszaboni szerződésre, amelynek ugye kitétele az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az emberi jogoknak az érvényesülése, a béke előmozdítása, mi lesz ezekkel az elvekkel, hogyan hajtjuk végre ezeket az elveket. Európa nem maradhat csendes, amennyiben csendbe maradna, a csend pedig azt cinkosságot jelentene. Módszeresen megsértik az emberi jogokat, és épp éppen ezért mindenképpen szavatolni kell a fizikai integritását az érintett eh, szimájaknak. Mindenképpen arra kell törekednünk, hogy eh, biztonságos körülmények eh, közé kerüljenek a menekültek, és fel kell, hogy lépjünk az, emberi, az ember csempészeti hálózatok ellen. Ha ezt teszi az Európai Unió, akkor lehet új módon és ismételten az emberi jogoknak a hivatkozási alanya. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, Reló úr. Most pedig szeretném Oriel urat kérni arra, hogy ismertesse álláspontját, tessék. Don, csinálom. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, ha megengedik, hadd kezdjem egy pontosítással. Ugyanis egyes félreértéseket szeretnék tisztázni. Amit a libei bevándorlók elszenvednek, elfogadhatatlan szörnyűség. A fogadtatási központok Líbiában egyszerűen az iszonyatot jelentik. A bevándorlóknak a kezelése, ami konkrétan rabszolgasortot jelent, és emberkereskedelmet, és láttuk elszomorítóan, hogy mi történik, és több médium erről számot adott nemrégiben, ez maga a, az arcul vágása a lelkiismeretnek és az emberi méltóságnak. Azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyet tudunk érteni, és teljes mértékben tudatában vagyunk ennek a helyzetnek. Pontosan ezért kell, hogy fellépjünk és lépünk fel. De ami szintén szégyen és arcúcsapása az emberi jogoknak, az a elhalálozása a tengerben a migránsoknak. 3000 fölötti volt ez a szalad 2015-ben több mint 5000 a további évben. És idén már tulajdonképpen ott tartunk, hogy 2000-nél magasabb ez az elhatározási szám. 2015-ben 3771 volt, 2006-ban 5000 felül, és az idejében 2000 és azt látjuk, hogy a tengerbe fulladnak emberek itt és ott. Nem szabad, hogy megfelelkezünk ezen emberekről, akik esetben 800-an halnak meg egyes emély kapcsán. Nos, mindez támasztja alá azt, hogy lépnünk kell, és lépünk is. Emlékeztetnék arra is, nagyon röviden, hogy milyen feltételek között zajlanak a tengerre lépések. Egyszerűen kénytelenek az emberek felfújható csónakokra szállni, amelyekről pontosan tudjuk, hogy abszolút nem hivatottak ezek a csónakok arra, hogy átkeljenek a tengeren. Ez egyszerűen büntet, és mint hogy büntetről van szó, ez egy olyan szégyen, amely kapcsán azonnali fellépése van szükség. És akkor még nem is beszéltünk azon, halál, azon halálesetekről, amelyek a líbiai sivatagban következnek meg, Tudani, ugyanis erről nincsenek megbízható becsléseink se. De hatalmas az áldozatok száma az egyértelmű a sivatagban is a felfegyezettsége ezen országnak és az elszegényedése egy fantasztikus lelő és kiváltó oka mindezen iszonyatoknak. Mit tehetünk? Kettő módozat áll előttünk. Az egyik felépési lehetőség, lehetőség az, hogy ez egy olyan robbanó ország, ahol egyszerűen képtelenség rendet rakni, rendet tenni ebben az iszonyatos felfegyvezett hangyabolyban, ugyanis nem rendelkezünk kellő politikai mozgató erővel és eszközzel, hogy megoldjuk a kialakult helyzetet. Hogyha így lépnénk fel, tehát semmit nem tennénk, akkor ö, miként is reagálna a nemzetközi közösség az Európai Uniós tétlenséggel kap, kapcsolatosan. A másik megoldás pedig az, hogy megpróbálunk valamit csinálni. Megpróbálunk, próbálkozunk segíteni az embereknek. Természetes, magától értetődő, hogy ezt a második megállt, megoldást választottuk, mégpedig egy olyan stratégia mentén, amely foglalkozik az összes lehetséges tényezővel, nevezetesen megmenteni az életeket, védelmezni a migránsokat, és stabilizálni Líbia helyzetét. Ez a három meghatározó tényező határozza meg a fellépésünket az a pénzügyi alap Afrika számára, amely a leveletei csúcson jött létre 2015. novemberében. Lehetővé tette azt, hogy elinduljanak olyan programok, amelyek 162 millió eurónyit tesznek ki az idei évben. Ez a keret eh, lehetővé tette, hogy 120 milliót teljes mértékben a menekülteknek a védelmére szenteljük, és a befogadó közösségeknek a stabilizálására. Ezt hívjuk védelmezésnek, protekciónak. Ugye a végrehajtó ügynökségek és többek között az egyéb ügynökségek, tehát az IMO és a menekültügyi hivatal révén segítséget nyújtunk. Akkor és azokon a helyeken, ahol kiszállnak a tengerből a bevándorlók, támogatásukról részesítjük őket, összeírjuk őket. Az IMO és az ENSZ főbiztosága eljár, a legsérülékeny és legsérültebb emberek esetében ö, arra törekedvén az IMO részéről, hogy vissza tudjanak térni az eredeti, a származási országokban egy olyan pénzügyi támogatással, amely lehetővé teheti a társadalmi beilleszkedésüket mindkét szervezet a fogvatartó központokban is jelen van. És a cél jelzem, nem az, hogy fogvatartási intézményekre juttassuk az embereket, hanem pont ellenkezőleg, hogyan tudjuk őket innét kijuttatni erre vonatkozik az ő tevékenységük. Ismételten az önkéntes visszatérítési programnak a keretében és az integrációs programnak az igénybevételével. Mindez oda vezet, hogy folyamatos nyomást is gyakorlunk a líbiai hatóságokra, legalábbis azokra, amelyek uralják a fogvatartási központokat, azokra vonatkozóan mondom ezt, akikhez egyáltalán hozzájutnak a partnereink, mert szeretnénk a zárt fogvatartási központokból nyitott fogadtatási központokká eljutni. Azt hallottam, hogy a delegáció kíván eljutni Líbiába, és szeretném, hogyha nem csak a mi delegációnk jutna el, hanem akkor, amikor az önök delegációja eljut a líbiai hatóságokhoz, akkor fogalmazzák meg a líbiai hatóságok irányába, hogy mennyire fontos az, hogy a zárt fogvatartási központok nyíltá váljanak egy pici, egy pindónyi kis előrelépés történt, amikor az ENSZ főbiztossága és az IMO az, a sure spaces-eket, a biztonságos térségeket, vagy mondjuk tereket alakítják ki, vagy vették célbe, ami azt jelenti, hogy megpróbálják fogadni a menekülteket fogadó családokba, fogadó kis helyekre. Ez nagyon korlátozott kísérlet egyelőre még, de mindenképpen támogatni kívánjuk Líbiában. A fogadó közösségeknek a stabilizálása, tehát megerősítése szintén prioritást képez a számunkra. Miről van szó? Arról, tehát hogy az önkormányzatok, mert ők a fogadó ö, szervezetek ilyen szempontból, tehát azt szeretnénk, hogy az önkormányzatok decens, emberséges körülmények között tudják fogadni az érintetteket, és biztosítsák a feltételeket mind a líbiaiak számára, mind pedig a migránsok számára. Tehát klasszikusabb fellépésről van szó, nevezetesen arról, hogy vizet szolgáltassunk, hogy egészségügyi ellátást biztosítsunk, oktatást, vagy pedig egyéb egészséget szolgáló berendezéseket, feltételeket. Ott tartunk most, hogy Olaszországgal kívánunk aláír egy programot. Már ez majdnem nyílba ütött dolog, ami a határok védelmére vonatkozik. Több tényezős ez a dolog. Ez, az egyik tényezője az, hogy hogyan lehet a líbiai partőrséget kiképezni, sokkal szakmai fellépése felvértezni őket, mint ami jennel jelenleg fellépnek. Ugyanis jelenleg a líbiai határőrök nem ö, lépnek fel megnyugtatóan szakmailag az ember mentés kapcsán, az ember mentés során, a, amikor a földközi tengeren észlelnek bajba jutott embereket. És éppen ezért fontos az, hogy a tengeri mentés során méltóságukban tisztelten lépjenek föl a hatóságok, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz, hogy a határnak az kezelése kellő módon történjen, fel kell lépni az ember csempenszet ellen is. A szervezői és kivitelezői ellen, a megrendelő és kivitelezői ellen is fel kell, hogy lépjünk. Ugye ebben is egyetértünk. És végezetül. Nem finanszírozunk a líbiai kormányt, nem finanszírozunk a miliciákat, nem támogatjuk, finanszírozzuk a líbiai fogva tartó központokat. Nem a mi pénzünk, az EU-s pénzek azon ügynökségekhez folynak be, amelyek ráhatással tudnak lenni a líbiai fogvatartási központokra, illetve azoknak segítenek, akik képesek önkormányzatként biztosítani a védelmet nyújtó életfeltételeket a menekültek számára. Elnök úr, hölgyeim és uraim, és tisztelt petícióbenyújtó! eldöntötte az Európai Unió, hogy aktívan fellép, ugyanis a, tet, a tétlenség nem lehet megoldás egy ilyenfajta feltételrendszerben. Köszönöm szépen. Ďakujem tiež za vaše vystúpenie, pán Filori. A oceňujeme vaše... Köszönjük szépen ezt a prezentációt. Nagyra tartjuk azt, amit tesznek. Abil asszony, tessék. Gracias. Eh, bueno, en primer lugar, me sabe... Köszönöm szépen. Olyan szomorú látni, hogy ilyen kevesen ülnek a teremben egy ilyen érdekes és fontos témában. A petíció benyújtója fotókkal is illusztrálta mondandóját. Szerettem volna, hogy többen legyünk a teremben igen komoly kritikai éllel élünk az EU migrációs politikájával szemben, a határok ö, ö, kiszervezésével kapcsolatban, a fogvatartási helyszínek ö, ö, felügyeletének hiányával kapcsolatban az EU egy harmadik országot fizet meg azért, hogy maga ez a harmadik ország foglalkozon a migránsokkal. Ők valahol börtönőrei a migránsoknak, és ezért fizetjük meg őket. Kiszervezzük magunkat, kifizetjük, és így mond mentesülünk a felelősség alól nem tudjuk, hogy egyes országokban milyen az emberi jogok érvényesítésének helyzete, Marokkó, Líbia, 170 milliós támogatás hallottuk a külügyi szolgálattól, egy formális kormányjal nem rendelkező állammal szemben, ahol ők úgymond azt mondják, hogy ez egy, ez egy parti őrség, de ez egy milícia, és ki képzi éppen ki ezeket az úgynevezett parti őröket. Nem tudjuk. Nem tudjuk, kékek e-, ezek. Rettenetes körülmények között tartanak fogva embereket, koncentrációs tábornak minősítette az előadó. Erőszak, nem erőszak, bántalmazás, sérelmezés, kínzás. Milyen pénzből? helyszínen, az Európai Uniós finanszírozásból. Mi ezt engedélyezzük azzal, hogy finanszírozzuk. Ott van Tudjuk, hogy Líbiában rabszolgasorba vetnek embereket, vagy a földközi tengerben belefulladnak az emberek. Hát nem csak ez a két alternatíva létezik, hanem legális út arra, hogy Európába biztonságos utakon eljussanak emberek. Vízumokat adhatunk ki nagykövetségeken, hogy ezek az emberek elérjenek. De ezt mi nem akarjuk mi nem akarjuk őket befogadni. És az európai szakpolitikák azért olyanok, amilyenek, mert vagy belehalnak a tengeren való útba, vagy éveken keresztül rabszolgasorban kell, hogy dolgozzanak Líbiában, vagy éppen másod más országokban, akár Törökországban, és vannak alternatívák, lennek, biztonságos, jogos úton érkezhetnének Európába, méltó életkörülmények eh, mentén élhetnének. Választ kell adni a petíciós bizottságnak, nem ez az első petíció, amelyet kapunk a migránsok helyzetéről Törökországban is. Ö, eh, problémák vannak, évek óta kapjuk ezeket az információkat, és az állampolgáraink nagyon is igénylik azt, és nagy a kontraszt az állampolgáraink véleménye és a terepen való helyszín között. Ott vannak az Isten hozott migráns, Isten hozott menekült táblák, ugye a szép feliratok, meg aztán a gyakorlat, amely ennek szögesen ellentmond. mond Köszönjük. A Libeszak Bizottság tanúság tételein keresztül is, ugye, mint illetékes szakbizottságot hallottunk a terepen a helyzetről, és szeretnénk, hogyha jelentést kapnánk a határok őrzésének kiszervezésével kapcsolatos tanulmányokról, arról, hogy Líbiában milyen a helyzet. Kérjük az Európai Bizottságtól ezt az információt, hogy mi is a petíciósoknak elküldhetjük, elküldhessük mindezt. Végül pedig szeretnénk azt is, hogy a koordinátorok ülésén feltehessünk egy kérdést a bizottság irányába. Egy olyan szóbeli kérdést a plenárison, amely erre vonatkozik, mert fontos, hogy ezt a petíciót nyomon ködvessük. Köszönöm szépen. Ami a prezentációját illeti, el kell még mondanom, hogy a, az interneten a nagy nyilvánosság, de emellett a tagok, asszisztensek is nyomon követhetik azt, ami itt elhangzik. A néppártnak van egy írásos állásfoglalása, ők támogatják a petíciót, és azt javasolják, hogy maradjon nyitva ez a kérdés, mert egy rendkívül fontos, komoly kérdés ez. Én Filori úrnak már megköszöntem a tevékenységeit, és azt, hogy ezeket ismertette itt. Azt tudnunk kell, hogy mi az, amit finanszírozunk európai pénzekkel, és mi az, ami nem. Én nem csak elnöki minőségemben vagyok itt, hanem néppárti képviselőként is Afrika és Ázsia problémái nem lehet úgy megoldani, hogy ha mindenkit befogadunk, hiszen mi egy kis kontinens vagyunk hozzájuk képest. Viszont aktívan részt kell vennünk a probléma megoldásában, mert komoly a probléma. A petíció benyújtójának köszönetet fogok mondani az erőfeszítésért és a petícióért és azt mondom, hogy a kollégáim által előterjesztett javaslatot támogatnunk kell, a képviselőim, képviselőtársaim javaslatát, tehát tájékoztatni fogjuk a bizottságot a helyzetről, és folytatjuk a libiai hatóságokkal való párbeszéd megfigyelését. A petíciót tájékoztatóként a Libe szakbizottságnak elküldjük, ez szerepelt a javaslatban is. Továbbá az AFET szakbizottság véleményét is kikérjük, hiszen ez az ő hatáskörükbe tartozik. Reló úr, azt javasolnám önnek, hogy maradjon nyitva, természetesen maradjon nyitva ez a petíció. Megvárjuk a további fejleményeket. és meglátjuk, hogy a kollégáink Libiában mit tudnak letárgyalni, meglátjuk azt is, hogy a bizottság mit tud megtenni, és ha már egy bizonyos idő elteltével az a benyomásunk, hogy elegendő idő áll a rendelkezésünkre, visszatérünk erre a petícióra, és megbeszéljük azt, tehát odafigyelünk a helyzetre, együtt karöltve a többi szakbizottsággal, és vissza fogunk erre a témára térni. A petíció marad. Egyetért ezzel a javasolt eljárással? Rendben van, hölgyeim és uraim. Azt hiszem, hogy ezzel a mai ülésünk végére értünk. És folytatjuk a jövő héten. Jó hétvégét kívánok, és találkozunk a jövő héten. Köszönöm szépen